Kedves kollégák! <laughs> Can I bring the meeting to order? Szeretném megnyitni az ülést, és térjünk rá a következő napi rendi pontra. Az elnök közleményei, és először is szeretnék beszámolni a koordinátorok ülésének határozatairól az október 14-i koordinátori ülésről van szó. A belvízi hajózással kapcsolatosan a néppárt kezeli majd a két jelentést. a az általános EU költségvetés szabályokra vonatkozóan az elnöktől kaptunk egy levelet, az Európai Bizottság zárszámadására vonatkozóan a tengerészeti ügynökség kapcsán a az Európai Bizottság, ECR, tehát az előző a néppárt, ez pedig az ECR anyaga, és a többiekkel kapcsolatosan nem született döntés. Tehát a Cezár, az ERI, a vasúti ügynökség, ezek közösen kerülnek majd terítékre a néppárt és a többi ügynökség kapcsán. Ami a meghallgatásokat és delegációkat illeti, megállapodtunk abban, hogy hattagú delegáció látogat el majd 2014. március elején Madeirára, ez az egyetlen egy lehetséges időpont, és eh, az első negyed évben, 2014-ben nem lesznek meghallgatások. Erre vonatkozóan megkaptuk a komitológiai jelentést is. A tegnapi koordinátori ülésre rátérve egy vélemény van a rotációs rendszeren belül, a néppárté lesz ez. Az ETS re vonatkozóan Gros kollégát kérték fel a többiek, hogy folytassa ezt a munkát, és tájékoztatási anyagokat is kaptunk, ami a városok közötti közlekedésre vonatkozó jelentést illeti, illetve tanulmányt illeti. Ez majd az egyik közeljövőben megtartandó ülésünkön kerül napirendre ennek a prezentációra. Az IDS-ekre vonatkozóan a koordinátorok úgy döntöttek, hogy az 51-es szabályt vagy elvetjük, és hozzájárulunk az 50-es szabályhoz, ami a többi részt illeti ott közös kompetenciáról van szó. A titkárságot megkértük, hogy a lehetőségét tárja fel annak, hogy egy meghallgatást szervezzünk. Eszmecsere történt a repülési ETS-re vonatkozóan, komitológiai levelet kaptunk, tehát ennyit a koordinátorok üléséről, az előző két ülésről. Nem tudom, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban kérdések. If not, I'll move on. And I'm moving on. Amennyiben nincsenek kérdések, akkor lépjünk tovább a szavazásra. Mindenkinek megvan a szavazógépe. Ellenőrizzük. If you have your cards, we'll do a check. So... Tehát ellenőrizzük a kártyákat, megnyitom a szavazást. a néppártnak nincs túl sok képviselője jelen egyelőre. Egyelőre minden rendben van. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Egyelőre minden rendben. Ez csak teszt volt. Akkor még egyszer ellenőrizzük, ha a néppárt esetleg túl szaladt volna. Megnyitom a szavazást. Nem tudom, hogy kiléphetne még túl a kereten. Lezárom a szavazást, és így is rendben van. Tehát akkor kezdjük Először is elkészítem a, előkészítem a csészémet, ha itt közben megkezdődik a felszolgalás. Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem unión belüli bővülése érdekében. Dantán úr, az első rész, az első bekezdés kapcsán recognizes the importance of services, tehát először erről szavazunk, aki mellette kérem jelezze, ellene tartózkodás elutasítva. Második résznek így még van értelme? Igen, akkor tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második módosító, Lichtenberger asszony mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, hármas módosítóról van szó. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 16-20 arányban elvetve. nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. B. Kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most már következik a C. Kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. D kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 24-est, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 25-öst. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. E mellette ellene tartózkodás elfogadva. F mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. G mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. H mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harminc hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 48-astól az 55-ig egyben szavaznánk, nem, a 48-as tehát külön mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A zárószavazást megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 37 mellette nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás, tehát egyhangulag elfogadtuk Dantan úrnak, pedig gratulálunk. Biztos vagyok benne, hogy majd a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban is hasonló helyzet fog kialakulni. következik Meissner asszony jelentése. Itt két módosító indítványról van szó, amit én adtam be a delegált jogi aktusokkal kapcsolatosan. A 209-es és a 212-es. Mind a kettőt szeretném most visszavonni, ugyanis a jelentéstevő eh, pontosabban fogalmazott, sajnos be kell ismernem, úgyhogy Meissner asszony itt most eh, győzött. A 2.9-es és a 2.12-es Thank you for that, Bernard. Köszönöm szépen. Akkor kezdhetjük a szavazást? Egyes módosítás, ez egy nyelvi, úgyhogy következik a 11-es mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 83-as mellette, illetve 82 es először hozzáadásként mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Én azt hiszem, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Tehát 82-es. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as mellette. 83-as mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 13-as. Envi mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 85-ös. hosszú úr mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 87 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, de leellenőrizzük. 87-es, megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 27-en, 10 ellenében elfogadva. Kérem, tegyék fel a kezüket. 14-es Envi mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 88 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 90-es nyelvi, 91 és 30-as egy azonosak mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Envi 15, ez is nyelvi, hármas kompromisszum, nem tudom, hol van az egyes és a kettes kompromisszum, de most a hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hár, négyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Százas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 102 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 106-os a következő, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 107-108, azonosak mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. PEC 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük a 110-est. Szerintem elfogadva, de már látom, hogy fáradnak. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 111. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Kezdjük előről. Kérem, tegyék fel a kezüket, ez nagyon hasznos lenne. 111-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt azt hiszem mégis le kell ellenőrizni. Látták a szavazatukat? Lezárom a szavazatot. Elfogadva. 112 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 113-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Hát, mert a liberálisok most máshogy szavaztak. Hetes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 117 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 118 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 8-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 149-es következik. 149-es. Lehet leadni a szavazatokat, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 150-es mellette ellene tartózkodók, leellenőrizzük a 150-est, szerintem ugyan elutasítottuk, de azért leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Még jó, hogy leellenőriztük. 26-os okafogyott, 45 pech mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 46 pech mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 30-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26 NV mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 155 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 156 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 32-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Következő a 30-as az envitől. Ez a tízes kompromisszumhoz egy hozzáadás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 36 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 37 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nem tudom, hogy milyen lesz a viszonyunk az Endivel ezen a héten. 50-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 170 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 175 mellette. Nem, ez okafogyott. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 40-es mellette, az Envitől, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Envi 41 mellette, nem, erről nem szavazunk, igazuk van. De Grandes úr következik a 180-assal mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 181 és 43 MV együtt mellette, ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük le. Tehát 181 és MV43-as együtt. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Elutasítva. Épp hogy. Ugyász úr 182-es mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, illetve hogy mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást, elutasítva. 183 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Negyvennégyes MV mellette ellene, tartózkodok, elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 46 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 184 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 186 mellette, ellene, Tartózkodok, leellenőrizzük a 186-ost. Megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom. Elutasítva. Envi 45 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Pech 55 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 47 és 187-es együtt, mellette ellene tartózkodók elfogadva, rendben, Vandalen úr, 188 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 46 MV mellette ellene tartózkodók elutasítva. 56 Fish mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48-189-es együtt mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 197-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 198 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59 pech mellette ellene tartózkodók elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Envi 50 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kétszázas, Kúnúr mellette ellene tartózkodók elutasítva. 201, 202, 203 blogban. Ez egy hozzáadás mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 204 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 205 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 206 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Akkor a 62-es és a 63-as következik, mellette, 62-63-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Én azt hittem, hogy ez amúgy is folyó, de mindegy, mert elutasítottuk. 208 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 207 mellette, 208 elfogadtuk, akkor a 207-es okafogyott, 209-est visszavonták, következik a 210-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 211, ez okafogyott, 213, szintén 212-t visszavonták, 214 okafogyott, 215 visszavonták, Akkor visszamegyünk. A 211-esről mégis szavazunk mellette. 211-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 213 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 212 visszavonva, 214 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. 216. Igen, így van. Igen, mert a többit elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 217 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 217, mell lezárom a szavazást. Elfogadva 20-19 ellenében. Akkor 2 az 55-ös következik. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 218-219 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 220-221 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 222 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva, 225 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 56 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, következő kettő okafogyott, a pech szintén, 227 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 226 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodók elfogadva, PEC 1 mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Envi 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 63-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, PEC 2 mellette ellene, tartózkodók elutasítva 66 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 65 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, mellette ellene tartózkodók elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodók elutasítva 67 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 68 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 69 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, PEH 4 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, pegy 5 mellette ellene tartózkodók elutasítva, pegy 6 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum. Na, akkor a végén van, mégis lett. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. PEC 7 mellette ellene tartózkodók elutasítva, PEH 8 mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 73 mellette ellene tartózkodók elfogadva. PEH 10 mellette ellene tartózkodók elutasítva. NV4 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. PES 11 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. PES 12 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, PES 13 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A következő a hetes módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 75 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Envi 6 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Pek 15 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Envi 7 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Egyes 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es a következő mellette ellene tartózkodók elfogadva. PES 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 71, elnézést, 77 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. PEC 19 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Envi 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 78 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Envi 10 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Pej 20 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Pej 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Envi 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Pej 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 10-es mellette ellene, tartózkodók elfogadva, PEC 23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Úgy érzem magam, ha legalábbis a halászati szakbizottságban lennénk. MV12 mellette ellene tartózkodók elfogadva. PEC 24 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 25 pek mellette ellene tartózkodók elfogadva, 60-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 62 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. És az utolsó pis, pech 65-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Végső szavazás, hölgyeim és uraim, megnyitom a szavazást. Mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 32 hét ellenében zéró tartózkodással elfogadva, és most a jogalkotási javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 hét ellenében zéró tartózkodással, ez is elfogadva. Meissner asszony, gratulálok. Next is Mr. Rubix. Rubik úr jelentése következik. Elnézést. Tessék, csak egy rövid megjegyzést szerettem volna hozzáfűzni, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek az együttműködésért, nagyon jó jelentés volt, és mivel egy új dologról van szó, amit ezzel a munkával kapcsolatban végeztünk, nagyon nehéz volt, és úgy gondolom, hogy a halászati szakbizottság teljesen más megközelítést alkalmazott, ezért nem tudtam figyelembe venni. Én magam egyébként pottag vagyok a halászati szakbizottságban, csak hogy tudják, tehát mindenkinek köszönöm, és várom természetesen a következő lépéseket. Nagyszerű, köszönjük szépen. Ez nagyon szokatlan egyébként, hogy a halászati szakbizottság eltérő megközelítést alkalmaz. Jön akkor tehát Rubik szúr jelentése, regionális minőségi márkaépítés, a vidéki gazdaságokban megvalósítandó helyes gyakorlat kialakítása felé. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es jön. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizhetjük. Kérem, a szavazást megnyitom, szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom elutasítottuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, a 31-est leellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom, és valóban elutasítottuk hiszen padhelyzet alakult ki 32 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük 32-est, szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom, és elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es. Ellenőrizzük akkor a 33-ast, a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom. És ezt is elutasítottuk. Tehát akkor ez volt 34-es, ugye? 34-es, vagy a 33-as? 34-es jön mellette. Ellene ezt is ellenőrizzük, mert senki nem emeli elég magasra a kezét, úgyhogy a szavazást megnyitom. A néppártnál egyel többen szavaztak, akkor lezárom. És, és lehet, hogy a legutóbbinál is, akkor elfogadtuk ezt. 35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, kettesnél a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom, és elfogadtuk. Akkor jön a hármas, mellette ki van. Ellene ellenőrizzük a hármast, és a szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom, és elfogadtuk. Jön akkor az ötös, mellette ki van ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük az ötöst. A szavazást megnyitom. Lezárom, és elfogadtuk. Hatos jön, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás, a szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És 35 igen, 4 nem szavazatnál tartózkodás nélkül elfogadtuk, Rubik szúrnak gratuláltunk, tehát hiszen elfogadtuk a jelentését.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 three vice chancellors of Could I ask people to leave? Szeretnék mindenkit megkérni, hogy csendben távozzon, amennyiben ez lehetséges. következő napi rendi pontunk a kevésbé vitatott jelentés, Leichtfried úr jelentése a súlyokra, illetve jármű méretekre vonatkozó irányelvről. Én szeretnék némi csendet biztosítani Lightfried úr számára. Általában hasznos, hogyha csak egy ülés zajlik a teremben, hogyha valaki egy más vitát kíván lefolytatni, akkor nyugodtan ezt kint megteheti. Lightfried úr, úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem tudtam, hogy ez egy vitás jelentés, most értesültem öntől. Örülök, hogy ezt hallom, hogy így tisztában lehetek ezzel a tényel. Kedves kollégák, nagy megelégedésemre szolgált, eh, amikor ezt a jelentést eh, átvehettem. Egyrészt azért, mert eh, ez a téma önmagában is érdekes, másrészt pedig egyértelművé tette az elnök úr is, hogy itt különböző megközelítések léteznek. Én egy dolgot már megállapítottam itt a házban. Senki két az előzményeket tekintve senkit nem lelkesített ez a jelentés, és azt hiszem ez egy jó tanulság, hogy ilyen körülmények között nem lehet jogalkotást folytatni, illetve ilyen anyagokat nem lehet a parlamentnek megküldeni. És mint ahogy ezt már többször elmondtam, itt is ezt most lekívántam szögezni. Most rátérve konkrétan a jelentésre, én azt hiszem, hogy nagyon érdekes jogalkotásról van itt szó. Véleményem szerint én ezt egyértelműen csak elutasítani tudom. Itt az Európai Parlamentben arra gondoltam, hogy egy közös érdeket fogunk majd képviselni a közlekedésben, ami környezetbarátabb és lehetővé teszi a különféle közlekedési módokat, illetve ezek között különbséget tesz. És ez diktálta volna a józanész, de úgy tűnik, hogy 8 és fél évet figyelembe véve, 8 és fél éves tapasztalatot figyelembe véve, ez nem feltétlenül valósult meg, és olyan tendenciák is kibontakoznak, amelyek nem követendők. A józanész szellemében, és egyébként ez a fehér könyvben is szerepel, hogy a szállítást, amennyiben az észszerű, tereljük át a közútról a vasútra. Kalasz biztos úr az elmúlt hónapokban nem, hogy ezt szem előtt tartotta volna, hanem éppen ellene cselekedett és én ezt helytelenítem. Ugyanis ez egy olyan közlekedéspolitika, ami nem szolgálja Európa javát, hanem inkább a lobby érdekeket jeleníti meg, és nem az állampolgárok érdekeit. Tehát ezt mindenféleképpen figyelme kell venni a bizottság javaslatánál. És nagyon ritkán fordult elő a pályafutásom során, hogy a bizottság javaslatát, jogalkotási javaslatát tartalmi szempontból teljesen visszautasítom. A bizottság javaslatának a lényege egy fajta elpalástolása a tényeknek, és a közlekedés ben a jövőben lehetővé tenni a határokon átmenő forgalomban a hosszabb és nagyobb járművek alkalmazását, és ez ellentétes az eddigi irányvonallal, és ennek az okai is rendelkezésre állnak. Ha megnézzük a bizottság javaslatát, és ezt még, kedves kollégák, soha nem tapasztaltam, Itt eh, bizonyos eh, érdekelt eh, feleket megemlít a bizottság javaslata, de ugyanakkor ez nem felel meg a valóságnak, ugyanis ha bizonyos civil szervezetekkel is párbeszédet folytatnak, volna, akkor lényegesen jobb lenne az anyag. Tehát ez a jelenlegi forgatókönyv. Konkrétan mit javasolok? Én azt javasoltam, hogy a jövőben az ilyen nagy teher járművek számára ne tegyük lehetővé Európában a határokon átlépő forgalmat. Másodszorban az összes szöveg vonatkozásában a biztonság tekintetében vannak bizonyos homályos javaslatok, vagy a méretek ellenőrzésére vonatkozóan is. Belátható jövőben erre fel kell készülni, hogy az ilyen ellenőrzések kötelezők legyenek. és eh, nagyon fontos, hogy a közlekedésben résztvevők esetében megfelelő eh, kötelező érvényű követelmények eh, legyenek a biztonság tekintetében. Fontos, hogy ellenőrizni lehessen a tehergépjárművek súlyát, ehhez a hatóságoknak komoly ráfordításra lesz majd szükségük. Itt felmerült a kérdés, kérdés, hogy ez tudományosan mennyire indokolható. Itt különböző anyagok indokolják ezt, és a jövőben mindenféleképpen szükség lesz arra, hogy a teherautókon kötelező jelleggel tüntessék fel a súlyt, és ezt ellenőrizni is lehessen. És ezzel tulajdonképpen a sofőrök védelmét is szolgáljuk. Fontos ellenőrizni azt, hogy a rakomány valójában milyen súlyú. Ami pedig az aerodinamikai intézkedéseket illeti, én elvben pozitívan tekintem ezeket az intézkedéseket. Itt már van egy olyan irányelv, ami szabályozza az intézkedéseket, bizottsági javaslata ugyanakkor viszont ellentmond a most hatályos irányelvnek, és ez eléggé érdekes egy olyan főigazgatóság részéről, amelynek eh, pontosan az ellenkezőjét kellett volna tennie. Úgyhogy én most arra tettem kísérletet, hogy ezeket a dolgokat eh, valahogy eh, oly módon szabályozzuk, ami megfelel a jelenlegi szabályoknak. Itt most olyan, gondolok azokra az intézkedésekre, amelyek a tehergépjárművek esetében jobb feltételeket teremtenek. Megpróbáltam itt egy kicsikét kiterjeszteni a bizottság javaslatát. a különböző alternatív üzemanyaggal működő járművekre vonatkozóan, a hibrid járművekre vonatkozóan, és azt tudom, hogy az én javaslatomon is még lehet javítani ahhoz, hogy optimális megoldásokat találjunk. Kedves hölgyeim és uraim, ennyit gondoltam elmondani a javaslatomról, a tervezetről, és a kedves kollégák, különösen az árnyék jelentéstevők még biztos számos hozzászólást tesznek majd ehhez. Minden esetre jó lenne, észszerű lenne, hogyha nagy többséggel tudnánk a kompromisszumokat elfogadni, annak érdekében, hogy optimális megoldást kínáljunk Európa számára optimális megoldásokat az európai gazdaság számára, de épp úgy a közlekedők számára és optimális megoldásokat az adófizetőink számára. Itt nem arról van szó, hogy amikor itt a dolgokat módosítjuk, akkor ennek az árát végül is majd az adófizetők kell, hogy megfizessék. Ez nyilvánvalóan nem lehet a célunk. Egy nagyon érdekes rendezvényen vettem részt, ahol egy tagállami képviselő azon a véleményem volt, hogy a közúti hálózat fenntartása 40 millióba kell az adófizetők számára, és ennek a haszna az üzemeltetők számára 110 millió euró, tehát nagyon fontos ezeket a számadatokat is mérlegelni. Kedves hölgyeim és uraim, most pedig szeretnék, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy az árnyék jelentéstevőknek, különösen azoknak, akiknek némileg eltér a véleményük az enyémtől, köszönetet mondjak az eddigi konstruktív együttműködésükért. Én azokat a javaslatokat, amelyeket eddig nem említettem meg, szeretném a továbbiakban is majd megvitatni, hiszen ezeknek is megvan a jogalapjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Leifrid úr. Most pedig akkor az EGSB részéről Renő úr kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, és jó reggelt kívánunk mindenkinek. Én magam voltam a jelentéstevője az EGSB részéről ennek a javaslatnak, amely a járművek súlyával és méretével foglalkozik. A véleményünket pedig a júliusi plenárisunk során vitattunk meg, és egyhangulag jóvá is hagytuk, ez nem mindig jellemző egyébként. Az ön jelentés tervezetét elolvasva azt látom, hogy nagyon sok megjegyzés és javaslat összhangban áll azzal, amit mi magunk is szerettünk volna jelentésükben kifejezni. Például, amikor az extra súlynál Leichfried úr a módosítójával bevezeti az alternatív üzemanyaggal működő járműveket annak érdekében, hogy a technológia semlegességet megerősítse, ezt magunk is erősen támogatjuk. Végül azonban csak akkor tudjuk meg, hogy mennyire jó ez az irányelv, hogyha a delegált aktusokat is elfogadják. És biztosan, egészen biztos vagyok abban, hogy ez a szakbizottság ezt szorosan figyelemmel kíséri majd. Néhány témát szeretnék most kiemelni, és azt remélem, hogy hozzáadott értéket biztosíthatok a vitájukban. Az első pont, amit szerettem volna kiemelni, ugyanis ezt nem láttam az jelentésében. ez a 16b cikkre vonatkozik a javaslatból, ami az intermodális közlekedésben a 40-43 láb maximális hosszúságú járművektől 44 tonnára emeli a súlyt, azonban ez csak a három tengelyes közlekedési módozatokra vonatkozik. Azonban ne felejtsük el, hogy vannak két tengelyes járművek is, és ne felejtsük el azt sem, hogy az Európában közlekedő járműpar 90%-a két tengelyes. Itt nem csupán megemelkedett üzemanyagfogyasztásról van szó, hanem a járműpark helyettesítésére használt intermodális közlekedési módokat is figyelembe kell vennünk. Mindenképpen ki szeretném emelni azt a témát, ami az európai moduláris rendszert, vagy mega teherautókat, mega kamionokat illeti, az EMS nagyon jól ismeri mindenkit, és természetesen érthetik azokat az aggályokat, amelyet nagyon sokan kifejeztek, például az önök jelentéstevője is, azzal kapcsolatban, hogy kiegyensúlyozott helyzetre kell törekedni a jövőben. Azonban, mivel egyre több tagállam engedélyezi a VMS járművek határon átlépő forgalmát, Európa szerte közlekedni fognak ezek a járművek, ez a jelenlegi valóság. Azonban, ha ez megtörténik, úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak egyetlen lehetősége marad, hogy figyelembe veszi ezt, és megengedi a tagállamoknak, hogy hogyan milyen álláspontot követnek, hiszen ha hosszabb járművek piaci részesedésre jutnak a tagállamokban, ahol a megfelelő infrastruktúrális és biztonsági megkövet előírások bizonyos közúti hálózaton megvalósulnak, az Európai Bizottságnak nem lehet hatáskörében ennek korlátozása, anélkül, hogy a szubszidiaritás elvét megsértené amit gyakorlatilag minden nap követelünk. Ez nagyon fontos számunkra. Más megjegyzéseim is lennének, de úgy látom, hogy lejárt az időm, úgyhogy akkor itt befejezném. Még egyszer köszönetet mondok az elnök úrnak és mindenkinek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Rengetegen szeretnének hozzászólni, úgyhogy mindenképpen korlátoznom kell a hozzászólásokat. Három percet kapnak az árnyékjelentéstevők, és két percet kapnak az egyéb hozzászólók. Szavama, Benyin, Kramer úr. Shadows, and then I've got Mr. Cole, Mrs. Foster, Mr. Ertug, Mr. Rike, Mr. DeBacker, Mr. Higgins, Mr. Back. I don't think that leaves many more in Szerintem gyakorlatilag mindenki hozzá fog szólni, aki a teremben ül. Gross úr is szeretne. Nagyszerű. Okay, so I will... Jó, akkor tehát indítom az órát, szavam úr következik, néppárt három perc. Thank you, Mr. Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is a munkáját. Először is azzal kezdeném, hogy 80-85 százalékát az idejét Lightfried úr a nehéz járművek, nehéz teherjárművek határokat átlépő forgalmáról beszélt. És azt hiszem, hogy ez mindent elmond, hiszen ez a legfontosabb, a legkényesebb kérdés, a súlyérzékelőkkel kapcsolatosan számos jó dolog történt az üzemanyag hatékonysága kapcsán is, az aerodinamika kapcsán is. Ezek nagyon fontos szempontok a bizottság jelent, javaslatában. Én is szeretnék elsősorban a határokat átlépő forgalomról beszélni. Az áruszállítás várhatóan óriási mértékben meg fog emelkedni, és ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy azokban az országokban, ahol hosszabb teherjár, gépjárműveket, más tengelyű járműveket engedélyeznek, a CO2 kibocsátás ezekben az országokban igen jelentősen csökken, és ez már 10-15 éve kimutatható. Tehát ennek vannak kézzel fogható gazdasági előnyei. És azt is tudjuk, hogy biztonsági problémákat sem állapítottak meg a tanulmányok azokban az országokban, ahol a 25,5 méteres rendszert alkalmazzák. Azt is tudjuk ezen kívül, hogy ezekben az országokban a vasúti forgalom, a vasúti szállítás aránya, ami szintén nagyon fontos, Európában szinte a legmagasabb. Finországban 25 százalék, Svédországban és Dániában is. Tehát számomra érthetetlen, hogy amikor minden rendelkezésre álló tény arra utal, hogy a szabad forgalom minél inkább visszaszorítja a tehergépjármű forgalmat, annál környezetbarátabb lesz a szállítás, és a többi. és ezen gépjárművek miatt nem ment át az a vasútról a közútra. Úgyhogy szerintem ebből érdemes kiindulni. Köszönöm szépen. Most pedig úgy néz ki, hogy itt az elnökségben is egyetértenek azzal, amit elmondott. Ben Jena úr következik, három perc, Alde. Igen, nos, köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját a jelentéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a bizottság javaslatának valóban lehetősége van arra, hogy javítsa a biztonságot és a CO2 kibocsátás csökkentését, úgyhogy kár lenne ezt kihagyni, és nagyon örülök egyébként, hogy a módosító indítványok beadási határideinek kibővítése nem fog késedelmet okozni a jelentés elfogadásában. A nemzeti és nemzetközi közlekedésre vonatkozik, vonatkozó szabályok esetében a földrajzi adottságokat is figyelembe kell venni. Az infrastruktúrális költségeit költségek meglehetősen magasak lehetnek a nagyméretű teherautók esetében, és ne felejtsük el például a magasság kérdését. Ahogyan a jelentéstevő is említette ezt a jelentésében, ez a jelenlegi magasságkorlátokat is befolyásolná a Nagy-Britanniában és Írországban. Itt a magas teherautók már közlekednek a két ország között, akkor viszont úgy néz ki, hogy ezt a több mint négy méteres teherautókat már nem engedhetnénk el az északír határon. Úgyhogy ott azért módosításokra lesz szükség, illetve megoldást kell találni arra is, ami működik a meglévő bonyolult valósággal egyes tagállamokban, ugyanis egyes tagállamokban azt tapasztalhatjuk, ugye ott vannak a határkérdések, azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen egységes piaci megfontolások vannak, ami pedig az aerodinamikát illeti általánosságban támogatom a jelentéstevőt, de úgy tűnik, hogy azért mégiscsak vannak gondok a meglévő szabályozásokkal, illetve a típus jóváhagyási folyamatokkal, ezért szeretném, hogyha a bizottság ezt tisztázná. Ami pedig pedig a biztonsági elemeket illeti, én magam is támogatom a jelentéstevőt, úgy gondolom, hogy azt meg kell vizsgálnunk, hogy hol tudunk jobbításokat vinni a szövegbe, de megfelelő időt kell biztosítani a gyártók számára is, hogy ezeket végrehajtsák. Például a városi teheraj figyelembe kell venni az aerodinamikai szempontokat, aztán a kombinált közlekedést illetően. Úgy gondolom, hogy szerintem ez önmagában nem egy rossz ötlet, mint ahogyan az intermodális, de a jelenlegi meghatározásnál én úgy gondolom, hogy a szigeten található országok ellenébe hat, ugyanis a kombinált közlekedést, nagyon sok olyan közlekedési módot kifelejt, ami számunkra nagyon fontos lenne. Szerintem meg kéne változtatni a kombinált közlekedés meghatározását. Ez a szigeten található országok esetében nem működik. Figyelembe kell vennünk ezen kívül azt is, hogy természetesen kombinált közlekedés nem valósulhat meg úgy, hogy a közúton nagyon nagy távolságokat teszünk, meg a vasúton viszont keveset. Úgyhogy szerintem a 300 kilométeres korlátot azért a bizottságnak meg kéne vizsgálnia. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig akkor a Kramer úr következik. Lichtenberger asszony nevében szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, különösen az egyértelmű bevezetőért. Mostanra eljutottunk odáig, hogy a bizottság gyakorlatilag megszegi a jogszabályt. A jogszabályokat másképp értelmezi, mint ahogy három évvel ezelőtt tette. Ezt soha nem láttam még, ami teljesen lehetetlen egy jogállam esetében és mindenkinek szeretném megköszönni, aki a szakbizottságban akár támogatta, akár ellenezte ezt, hogy ne tűrjük ezt. Másodszorban szerintem a jelentés számos jó dolgot tartalmaz. Egyet szeretnék kiemelni, a kombinált szállítás 50%-a átkerülne a közútra, és a CO2 kibocsátás elviselhetetlen A fehér könyvben ott van az utalás a 20% 2020-ig, a közlekedésben a célkitűzés, a 20%-os csökkentés, és ezt mindenféleképpen fontosnak kell tenni. A kombinált közlekedést biztosítani kell, az új biztonságos vezető fülkének a kialakítása is üdvözlendő. A bizottság javaslatában ezt azonban közíti, kötelezővé kell tenni, és az pozitívnak értékelendő korlátozni kell a közúti forgalmat, ez is pozitív, az alternatív üzemanyagokat is jónak tartom, a technológiai semlegesség is üdvözlendő, és nyilvánvalóan nem megengedhető, hogy ezt megkerüljük, és a gyalogosok figyelembevétel legalamennyire. Amit azonban én javítandónak tartom a jelentésben az ellenőrzési lehetőségeket, akkor lehet csak szigorítani, és ez egyébként egy komoly deficit, a komoly hiányosság a bizottság részéről. Az ellenőrzéseket mindenféleképpen erősíteni kell, mert egyébként bármit leírhatunk papírra, és éppen ezért kérem a bizottságot, hogy a jelenlegi jogszabályok betartására helyezze a hangsúlyt, ahelyett, hogy minden héten újabb jogalkotással el, áll elő. Ami pedig a nagy tehergépjárműveket illeti, ezek valóban indokolhatók-e? Utalnék megint a 20%-os célra a fehér könyvben. Az infrastruktúra, milyen utakat kell képíteni? Itt 5 milliárd euróról beszélünk az infrastruktúra esetében. Ha a számokat megnézzük, a hozamok, a nyereség privatizálása, a költségek adófizetőkre terhelése szerintem megengedhetetlen. Egyébként köszönöm a jelentést, a jelentését köszönöm szépen. Minutes, please. Köszönöm szépen, Van Dellen úr, három perc. Eh, heel Köszönöm szépen. Mindig nagyon udvariasak vagyunk egymással, mindig megköszönjük egymás munkáját az együttműködést, úgyhogy akkor én magam is köszönöm ezt a kitűnő együttműködést. Azonban egy probléma mégiscsak felmerült. A szocialista frakcióval gyakran előfordul ez a helyzet, és különösen rossz most, hogyha megnézzük a terminológiát, Mindig ezekről a hatalmas vagy óriás teherautókról beszélünk. Ezek olyan kamionok, amelyek a környezet szempontjából pozitívak, ugyanis olyan közüti közlekedést valósítanak meg, amelyel kapcsolatban nem hiszem, hogy ezeket a járműveket támadnunk kellene. Mindig ez történik egyébként. Biztosítsuk tehát a lehetőséget a teherautók számára nagyon gazdaságosan működnek, és amelyen tapasztalatokkal rendelkeztünk a közúti biztonság tekintetében, a gépjárművezetők képzése, illetve a távolságok tekintetében. Mindenki, aki részt vett ezekben a kísérletekben, az ezzel kapcsolatos kísérletekben, azt mondta, hogy valódi előrelépés történt. Azonban a jelentéstevő ezekre nem nemet mond, azt mondja, hogy nem akarunk jobb Európát, nem akarunk jobbításokat. Úgyhogy ezt nyilvánvalóan nem tudom támogatni, elnök úr. És a keresztény demokrata árnyékjelentést tevő által mondottak szerint a közlekedés mértéke növekszik, van egy nagyszerű eszközünk, ami, ezzel, ami tudna foglalkozni, illetve meg tudná oldani ezeket a megnövekedett forgalomból adódó problémákat, és mégiscsak mi ellenezzük ezt. Lehet, hogy nem sikerült még rendesen felébrednem, és ezért nem értem, de egyszerűen tényleg nem értem, hogy hogyan lehetne ezt ellenezni. Az árnyékjelentéstevői üléseink nagyon rövidek, úgyhogy ott már ezért nem kell túl sok időt fordítani arra, hogy egymás álláspontját megértsük, hát pontosan tudjuk, hogy ki mit támogat, jól tudjuk, hogy ki ellenzi és ki támogatja az óriás teherautókat. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Akkor a következő hozzászóló, Riké úr, Dominik, tessék. Köszönöm szépen, rövid leszek. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a jelentéstevőt támogatom, még akkor is, hogyha a néppárt nem, de árnyék jelentéstevőként azért remélem, hogy nem lesznek problémák. Azok, akik a nagy kamionokat támogatják, és azok, akik nem támogatják, tulajdonképpen ugyanarról beszélnek, de a kérdés más aspektusaiból figyelik ugyanezt a kérdést vannak, akik úgy gondolják, hogy a teljesítmények jobbak lennének a hatalmas kamionokkal, vagy a konvojokkal, és minél nagyobb konvojokat építünk fel, annál jobb lesz a helyzet, mert kevesebb lesz a kibocsátás arányosan. de szerintem azért nem szabad, hogy ilyen monstrumokat hozzunk létre, hiszen az infrastruktúra alkalmazásában nem kiegyenített helyzet fog kialakulni. És bizony, nagyon sokan éppen ezért ellenzik ezeket a hatalmas méretű járműveket. Ami a kibocsátást illeti, lehet, hogy azonnal jobb a hatás, viszont hosszú távon sokkal drágább ugyanis hogyha megatrakkokat fogunk az utainkra bocsátani, akkor sokkal nagyobb lesz a közúti szállítás mértéke, és végül ennek rossz hatása lesz a kibocsátásokra, mert a más jellegű közlekedési módozatokat defavorizáljuk. Tehát értem azt, hogy az északi országok miért gondolkodnak úgy, ahogy gondolkodnak, de hát nem tehetünk meg mindent úgy, ahogyan az északi országokban vannak a dolgok, hiszen ez már a vikingek idején is kiderült, hogy ez így volt. Úgyhogy a mega, mega kamionok esetében is fontos ezt figyelembe venni. Nem lehet tehát azt a rendszert átültetni a mi mm, területünkre. Köszönöm. Kérem, hogy egy kicsit a fegyelmet őrizzük meg legalább itt az elnöki asztalon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch mein, Ding, mein Dank geht zunächst an den Berichterstatter. Ich muss Köszönöm szépen, én magam is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és annyit mondanék, hogy nagyon ritkán tudok ellenért egyetérteni a jelentéstevővel ilyen nagy mértékben, és nem meglepő, hogy csak két percet kaptam beszélni, úgyhogy a fő érveimet szeretném bemutatni. Ez a fő érvem, hogy muszáj egy modális váltást megvalósítanunk annak érdekében, hogy a közútról inkább a környezetbarátabb szállítási lehetőségekre térjünk át. A tanulmányok nagyon jól mutatják, hogy mi a helyzet, és én még nem, hagytam, nem hallottam semmiféle ellenvetést ezzel kapcsolatban, hogy vezessük be ezeket az óriási közlekedési eszközöket, például a Skandináviában is láttunk erre példákat, 40 tonnát, most már pedig arról beszélünk, hogy 60 tonnás, vagy annál nagyobb teherautókat is engedjünk a közutakra. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nekünk Európai Unióként konzisztens politikákat kell alkalmaznunk, koherenseknek kell lennünk, az Európai Bizottsághoz kell fordulnunk, nem engedhetjük, hogy a fehér könyv a 300 kilométeres közlekedésre térjön csupán ki, ugyanakkor viszont pedig olyan jogalkotási eszközöket hozunk, amelyek ezzel ellentétesek. Úgyhogy egy hatásvizsgálatra van szükség, ami egyértelműen megvizsgálja ennek a tartalmát, és a modális váltás megvizsgálása is fontos lenne. Az infrastruktúrális költségeket illetően úgy gondolom, hogy ez a vita egy olyan téma, amiből már igazán elegem van a az olyan, mintha koalíciós lehetőségeket vitatnánk meg, és az egyik legnagyobb probléma egyébként a, az údi a járművekre, illetve nehéz gépjárművekre kivéze- kivetett úti, úgyhogy olyan lehetőségekről van szó, ahol például a közlekedési adó, szállítási adó tekintetében megoldhatók, az, megoldhatók azok a helyzetek, hogy azok a tehergépjárművek, amelyek nem autópályán, hanem alsóbrendű utakon közlekednek, azok fizessenek adót. Szerintem ebből a szempontból ezt a jogszabályt ezért támogathatjuk, ugyanis azt mondjuk ki, hogy nyilvánvalóan itt most a lobby érdekeket is figyelembe vesszük. Egyesek azt mondják, hogy ha több teherautó nagyobb súlyt szállít, akkor hosszú távon kevesebbre lesz szükség belőlük, de szerintem ez nem érvényesíthető minden egyes vállalat esetében. De Bakke úr, két percben köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevő munkáját is. Nagyon sok jó dolgot tartalmaz, például az aerodinamika tekintetében, a büntetések tekintetében, de végül is nem erről van ma szó, hanem egyéb, egyéb dolgokról. Elhangzott, hogy a bizottság javaslata, ami szerintem jó, azt jelenti, hogy a közlekedés politikánk a feje tetejére áll. A intermodális váltás pontosan megfordul a vasútról a közútra terelődik a forgalom. Nagyon fontos, hogy ne akadályozzuk az innovációt, a továbbfejlődést a különböző közlekedési módok esetében. És itt nem a bizottság állította feje tetejére a dolgokat, hanem a jelentéstevő. Végül is itt a 21. században vagyunk, a tentérről, a Connecting Europe-ról beszélünk, a határokon átmenő forgalomban a korlátozások lebontásáról, és most itt pont a fordítottja történik. Természetesen fontos a hatékonyság. Amit nem értek, hogy például Franciaország vagy a Benelux államok esetében a 44 tonnás kamionok ügye hogy néz ki. Tehát az ilyen kamionok esetében is lehetővé kellene tenni a határokon átmenő forgalmat. Aki az EP-ben az integráltabb közlekedést támogatja, az tudja, hogy itt az újítást, az innovációt kell eh, támogatni. Foster asszony két percben. Uh, I'd like to agree with some of the points certainly that Peter van Dijk Szeretnék egyetérteni azokkal a pontokkal, amelyeket van dam elmondott. Jörg Leistrit ott is megértem, én magam is értem Ausztriában, és pontosan tudom, hogy milyen nyomás nehezedik az ország közútjaira. De hogyha megnézzük a technológiai előrelépéseket, hogyha összehasonlítjuk a kamionokat akár tíz évvel ezelőtti állapotokkal, van valami, amit nem veszünk figyelembe, ez pedig nagyon gyakran a földrajzi szempont, a távolságok, ugyanis ezek a teherautók valóban nagy távolságokat tesznek meg. Nyilvánvalóan nem, illetve előfordul az is, hogy egy városközpontba kell behajtaniuk. Az Egyesült Királyság szempontjából mi magunk mindig üdvözöljük azokat a rendelkezéseket, ami, amelyek nem veszélyeztetik a közúti biztonságot de ne felejtsük el, hogy ezeknél a nagyobb járműveknél több benzinre van szükség, és ott pedig a jövedéki adó lehet egy jelentős szempont. Nagyon magas teherautókról is van szó, például mi az Egyesült Királyságban Írország közötti forgalomban a négy méter magasságú teherautóknál semmiféle probléma nincsen, de úgy látszik, hogy ebben a jogszabályban ezt meg akarják változtatni, úgyhogy azt is át kell gondolnunk. Ami pedig a bizottság esetében azt állítják, hogy nem meghatározott idő múlva hozzák meg a delegált aktusokat, ezzel biztosan nem értünk egyet, és azt is figyelembe kell venni, hogy honnan érkezett a jelentéstevő. Azért a józanész kell érvényesül ebben a vitában. Semmi értelme nincs, hogy az Egyesült Királyság mondja meg, hogy mit tegyenek más országban. Igenis, megállapodásra van szükség, határon átnyúló megállapodásra, de szerintem itt a józan ész vezérei a munkánkat. Itt van a jelentéstevő, a bizottság természetesen a javaslat egyes elemét is tudjuk támogatni, és nagyon remélem, hogy egy észszerű következtetésre jutunk. Köszönöm szépen. Most el kell mennem, úgyhogy Riké úr fogja átvenni az elnökséget, Vandal, illetve bocsánat, nem Vandallen úr, Wortman Kollasszony következik két yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék arra utalni, amit uh, Mr. de Bekay, Van Dalen és Foster asszony mondtak Nos, hát azt hiszem, hogy az első legfontosabb probléma számomra az az, hogy nagyon érzelmi szempontból közelítjük meg ezt a kérdést, és nem igazán a tudományos alapokat követjük. Sokan beszéltek a lobbistákról, valóban van erős lobby tevékenység mellette, de ellene is például a vasúti szektorból. Tehát itt ugye a logisztikai csomópontok, ahol nincsen közúti csatlakozás egészen máshogy látják ezt a kérdést, és ők azok, akik a hatékonyabb és környezetbarátabb szállítási módokat mozdítják elő. Az ecotrack kérdése csak tudományos alapon dönthető el. Hollandiában azt láthatjuk, hogy nem volt igazán további környezetvédelmi infrastruktúrális beruházásra szükség, mert ezek, az, ezek a, a, a gépkocsi vezetők további mm, különböző oktatásokon kell, hogy átessenek, és ez gyakorlatilag az egész politikai spektrumból mindenki egyetért azzal, hogy ez a rendszer ez jól működik. Tehát azt nem értjük, hogyha bizonyos területeken, például Hollandiában ez megengedett, egészen a holland, holland-belga vagy holland-német határig, vagy Belgiumban is, akkor máshol miért nem mehetnek át ezek a nagy gépjárművek Európa más területeire. Szerintem ez nevetséges. Igazából egyfajta engedélyezési rendszerre van szükség a tagállamokon belül, ami csak bizonyos fajta gépjárművekre vonatkozna, de nem szabadna megállítani őket a határokon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy röviden szólt hozzá, betartotta az időhatárokat. És most Brian, Brian tudja jól, hogy szeretem ezt a témát, már csak ezért is adta át nekem az elnökséget. Igen, képviselő. Köszönöm szépen. Foster asszony és Korean Forman Cole beszéltek előttem. Tudjuk, hogy mi a helyzet környezetvédelmi szempontból. Hogyha nagyobbak a kamionok, akkor kevesebb kamion lesz az utakon, és gyakorlatilag egész nap két sofőrrel megosztható a vezetési teher is. Ön utalt arra is, elnök úr, hogy ön szerint ez elfogadhatatlan. Írországból jövök, és Írországban egyszerűen nem lehet ezt bevezetni, ugyanis a mi infrastruktúránk egy egészen más sztenderdre épült, és éppen ezért nem gondolom, hogy az Európai Uniónak büntetnie kellene olyan országokat, ahol az infrastruktúra nem teszi lehetővé ezeknek a gépjárműveknek az alkalmazását. Gyakorlatilag 90%-a a gépjárműveinknek 4 méter alatti, és megpróbálunk környezetbarát módon eljárni. Akkor, amikor az Európai Unió nagyon is jó jogszabályokat vezetett be sok területen a környezetvédelem garantálása érdekében, de mégis az, ami védhetetlen, azt nem fogom védeni. A 16-os módosítás szerintem elfogadhatatlan, úgyhogy nagymértékben ellenzem ezt az intézkedést, mert ez szociális, gazdasági vagy környezetvédelmi szempontból is fenntarthatatlan. Köszönöm szépen. És most Bach képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ebben az anyagban Európa sokrétűsége megnyilvánul. Az Alpok térség, a sziget államok, stb. szintén szerepel benne. Véleményem szerint a jelentés jó képet fest, de én, miután nem vagyok árnyék tevő a néppárt részéről nem irigylem a kollégát. Nem akarom itt most az érzelmek szintjére terelni ezt a vitát, mindesetre a gazdaságosságot kell mérlegelni a költségek tükrében, és a költségszámítás szerintem jelenleg nem tudományosan megalapozott. Ezek a számok szerintem a lobby érdekeket tükrözik, és attól függ, hogy milyen lobby érdekről van szó, igen eltérőek és elég nevetségesek, úgyhogy véleményem szerint nem most kéne ezt a vitát lefolytatni, hanem meg kéne várni egy tudományos igényű felmérést, elemzést, hogy pontosan milyen hatással jár a forgalom átterelése a közútról a vasútra, mit jelent ez a CO2 kibocsátás tekintetében. Szerintem amíg ezek a kérdések nem rendeződnek kielégítő módon, addig nem beszélhetünk arról, hogy a javaslat megalapozott. Köszönöm szépen. Gross úr. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni és megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, sok szerencsét, hiszen a munka csak most kezdődik, és itt két eléggé eltérő álláspont között kell majd kompromisszumot találni ami gyakran előfordul a jelentésben, hogy amikor a biztonságról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy konszenzus van a parlamenten belül, mások sorban, amikor az eurodinamikai hatásokról beszélünk, ott is közös álláspont nyilvánul meg, ami pedig a közlekedés áttereléséről a közúról a vasútra, akkor egyrészt figyelembe kell venni, hogy hol van egyáltalán vasút, a második pedig, hogy, hogy mi a jobb, most építünk-e új vasúti hálózatot, és ez több évtizedet vesz igénybe, tehát az átállásról nem beszélhetünk olyan esetben, ahol egyszerűen erre nincs lehetőség. A másik felmerül a kérdés, hogy miért nem történt meg mindez eddig. Tehát szerintem ez a kérdés egyelőre ez, és ennek a szolgáltatással magával alig van köze. Tehát erről a témáról kellene vitatkozni. Corin wardman lal egyetértek, hogy egyes államokban tilalom van és először is a hálózatot kell biztosítani. Szerintem elég abszurd a határokon átmenő forgalomról vitatkozni, amikor az infrastruktúra nem áll rendelkezésre tehát itt is konszenzusra van szükség egy nagyon korlátozott hálózat tekintetében Európában, és most nem, és itt utalnék arról, ami a városi forgalomról, közlekedésről elhangzott. Tehát a néppárton belül is konszenzus fogunk először kialakítani, majd a többi frakcióval is erre törekszünk. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Most pedig akkor Karamisos úr a bizottság részéről fog tájékoztatni minket. Most, hogy meghallgatta ezt az eszmecserét, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, engedje meg, hogy no, arról volt ugye szó, hogy a 21. században élünk, és ennek ellenére 30 évvel ezelőtti vitákat elevenítettünk föl most a 21. század elején. Régebben a parlament a monster trucks, tehát monstre kamionok kifejezést alkalmazta, de itt nem hatalmas méretűekről van szó, nem mega, nem giga és nem monster truckokról van szó. Most itt arról van szó, hogy hogyan szeretnénk zöldebbé tenni a kamionokat. Erről van szó, ez az igazi tétje ennek a kérdésnek, és szerintem igazából itt nem is a határon átnyúló közlekedésről van szó. Ez nagyon érdekes vita volt, tetszett, jó az, hogy hallhatjuk a különböző vitapartnereket, és mennyire mindenki a érzelmi szempontból közelíti meg ezt a kérdést. Hát ugyanez a vita volt egyébként 30 évvel ezelőtt is a jellemző. Nos, mostan Lightfried úrhoz legyünk azért ferek. Szerintem jó a jelentés és ugyanakkor nagyon sok módosítás is jó irányba tereli az egész kérdéskört, főként a technológiai kérdésekre vonatkozó módosítások. Ezzel mindenképpen javítani tudjuk, tehát a 6-os, 13-as szintén, aztán a dinamikus tesztek, amely a 32-es módosításban szerepel, szintén ilyen irányba fordítják az anyagot. Aztán ugye a felülvizsgálat célja a bizottság szemében az 50 cm-es határt állapítja meg. Ez azonban már most is megengedett, tehát nem igazán értjük a helyzetet, de úgy tűnik, hogy az iparág által végzett tanulmányok alapján Például az Egyesült Államokban már megengedett eh, az ennél a méretnél nagyobb eh, határa alkalmazása, de ugyanakkor ez nem biztos, hogy eh, megoldáshoz vezet. Miért is mondjuk ezt? Azért, mert a kamion eleje és hátulja hatalmas környezetvédelmi és gazdasági előnyhöz juttatja az Európai Uniós kamionokat. ugyanis az aerodinamika jobb ebből az új technológiából adódóan, és ezért aztán a környezetvédelmi teljesítmény is jobb. Tehát igazából ez a lényege ennek a mostani javaslatnak. Itt most nem a határon átnyúló közlekedésről van szó. Amennyiben a tagállamok egyetértenek benne, akkor nagyon örülünk ennek, és tudjuk, hogy az Egyesült Királyság és Írország vagy más országok között problémák vannak, és itt igazából Hollandia, Németország és az északi országok kérdése is felmerül, de az alternatív dizájnnak köszönhetően nagyon sok probléma magától meg fog oldódni. Nem azt mondjuk, hogy erről nem kellene beszélni, lehet, hogy kellene, de ez a dimenzió kérdés, ez most itt nem a témája ennek a mostani jelentésnek. Itt a kötelező biztonsági előírások bevezetéséről van szó. Mi ezt támogatjuk alapvetően, de ezt egyelőre csak ENSZ szinten lehet megállapodás kialakítani ebben. Az, hogyha minél több biztonsági eszközt alkalmazunk, az jó, mert azzal emberéleteket fogunk megőrizni, de próbáljunk meg ENSZ szinten, világszintre kitekinteni és kötelezővé tenni ezeket. Aztán egy másik téma az az, hogy nem szabad elfelejtenünk hogy ez az egész határon átnyúló közlekedés kérdése, ez félreviszi a dolgot, hiszen itt most nem ez a célja ennek a, a jogszabálynak, pedig nagyon sok módosítás erre vonatkozik. A 16-os módosítás például kimondottan ezt célozza. Kellesz képviselő is elmondta, már itt, illetve Kellesz biztos is elmondta már ezt a bizottság előtt, Itt ugye, amennyiben nem tévedek, az Európai Parlament jogi szolgálata is úgy értelmezte a helyzetet, hogy itt nem a határon átnyúló közlekedés a témája ennek a jelentésnek. Tehát ezért azt szeretném elmondani, hogy a határokon való áthaladás tiltása tulajdonképpen az egész Európai Uniós ipar és a polgárok ellenében hatna, és főként most a választási időszakban azért figyeljünk oda, legyünk óvatosan, hogy az emberek hogyan fognak erről gondolkodni, milyen üzenetet közvetítünk az embereknek. itt a hosszabb vagy nehezebb kamionok kérdéséről a vita igencsak fellángolt, de azt is szeretném kérni, hogy engedjék meg, hogy két gondolatot megosztak még önökkel. Az összes teszt Hollandiában, Franciaországban vagy Dániában bebizonyította azt, hogy olyan járművekről van szó, amelyek biztonságosabbak és környezetvédelmi szempontból is elfogadhatóak, tehát nem negatív a hatásuk. Fontos, hogy ezeket az elemeket figyelembe vegyük a végső vita szempontjából. Ugyanakkor a másik gondolatom az lenne, hogy aerodinamika ugye egy fontos innovációs terület, és most a válság időszakában ez is egy export elemként vehető majd számításba, tehát új dizájnok kialakítása, új dolgok kidolgozása szintén fontos hozzájárulása lehet az európai ipar újjáéledésének. Elnök, köszönöm szépen. Itt én most az elhangzottakat szeretném csak kommentálni. Az biztos, hogy 30 évvel ezelőtt kicsit máshogy néztünk ki, talán nem voltunk ennyire őszek még, de azért vannak olyan gondolatok is, vagy olyan új elemek, amelyek nem változtak azóta. Kún úr, megadom a szót. Rövid. Csak rövid kérdést a bizottsághoz, ami az ilyen hosszú kamionok értékelését illeti, vannak-e bizonyítékok arra, hogy a fajlagos üzemanyag felhasználás menny, hogyan változott kilométerenként kifejezve mondjuk a hagyományos kamionokhoz képest? És a, ha a műszaki fejlesztés fejlődést figyelembe vesszük, három szempontot kell vizsgálni. A tömeg teljesítmény viszony optimalizálása, a kibocsátás, a légkiszorítás, tehát itt egyfajta optimalizálást kellene elérni nagyobbak, magasabbak, szélesebbek, ez így önmagában nem ítélhető meg. Azt kell megnézni, hogy kilométerenként milyen teljesítményt nyújtanak ezek a giga kamionok a hagyományosokhoz képest. Köszönöm, rövid volt a kérdés, és kérem a válasz is hasonlóképpen rövid legyen. Végeztünk hatáselemzés, hatásvizsgálatot, és közvetlen kapcsolatban kapcsolatba lépünk majd, és megadjuk nyilvánvalóan ezeket a számadatokat a jelentéstevőnek is, hiszen nyilván pozitív szellemben kívánjuk tovább folytatni a vitát majd a jelentéstevővel elnök. Köszönöm mielőtt lezárjuk a vitát, még szeretnék lehetőséget adni a jelentéstevőnek, hogy néhány záró gondolatot osszon meg velünk. Köszönöm szépen, elnök úr! Én már nagyon sok mindent hallottam itt a vitában, hogy az Európai Parlamentnek minek, mire kéne odafigyelnie. A bizottság legutóbbi javaslata például rengeteg tilalmat fogalmazott meg, akár az olívaolaj tekintetében, vagy a Chanel 5 betiltása tekintetében. Itt most egy más témáról van szó. Én különösen Wortmann Kohl kolléganőmnek szeretném megköszönni, illetve a tisztelt luxemburgi kollégának, hogy olyasmiről szóltak, ami szerintem a legfontosabb eleme ennek a jelentésnek, és ami igen komoly érdeklődésre tartott számot. Én azonban óvatosabb lennék szerintem egy alaposabb hatálas hatásvizsgálatra lenne szükség, és akkor nem lennénk oly mértékben a lobbyisták kezében. Szakvéleményeket tudnánk idézni, és ezekre támaszkodni. Ha ez meg lett volna már, akkor lényegesen könnyebb lenne most a dolgunk, pontosabban meg tudnánk mondani, hogy mi az észszerű, mi nem, és szerintem ebből fakadnak a mostani problémák ennek hiányából. És ha megengedik, még egy dolgot említenék. A kollégák közül sokan a szubszidiaritás elvét említették, és ahhoz, hogy ennek megfeleljünk, bizonyos maximális értékeket is figyelembe kell vennünk. Ha a szubszidiaritás elve alapján ezeket a maximumokat egyes tagállamok meghaladhatják, akkor miért nem lehet ez fordítva is? Miért nem lehet megfordítani ugyanezt az érvelést? Nagyon fontos szerintem a tisztesség okán is, hogy, vagy a méltányosság okán, hogy az, a szabályok egységesen érvényesüljenek ha túllépünk bizonyos szabályokat, akkor adott esetben ezt figyelembe kell venni. Én elismerem, hogy bizonyos esetekben vannak már bevált szabályok, és a jelentésben szereplő dolgok is számos problémát szülhetnek, de végül is egy olyan eredményre kell törekednünk, aminek következtében nem kellene az Egyesült Királyságnak az Írországba irányuló forgalmát valamilyen módon korlátoznia. Én most nem akarom, nem akarok visszaélni a türelmükkel, de minden esetre még szeretném megköszönni a konstruktív javaslatokat, az érdekes vitát, és remélem, hogy egy észszerű eredmény születik majd a munkánk végén Péternek is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani, mert nyilván mindenki fejlesztést, fejlődést akar, de a kérdés, hogy hogyan, eh, de minden esetre ebben a szellemben fogjuk folytatni a munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, köszönöm ezt az eszmecserét, mindenkinek köszönöm a részvételt. Módosítók határideje december 5-e, tehát december 5-e, Hollandiában akkor jön a Mikulás. Tehát módosítókat kapunk a Mikulástól. Remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Tehát december 5-e déli 12 óra. Módosítók beterjesztésének határideje. nem mond. Could you be a little bit quiet, please? Kérem szépen, hogy maradjanak csöndben. Mondja a második Brian Simpson, <laughs> ha fogalmazhatok így. Folytassuk akkor a munkát. Most, mivel is foglalkozunk, a Debakker jelentés következik az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e szolgáltatás kiépítése. A jelentéstevő tájékoztat minket először, és utána pedig az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg, de Bakker úr parancsoljon. Tulajdonképpen két jelentésről fogunk most beszélni, ugyanis van egy jelentés, ami magával a határozattal foglalkozik, annak érdekében, hogy egy kölcsönösen átjárható elsegélyhívó szolgáltatás valósuljon meg. Ugyanakkor viszont van egy IMCO bizottsági javaslat, ami pedig a fedélzeti elsegélyhívó rendszer kiépítésére vonatkozik, illetve annak típus jóváhagyására és szabványosítására. Az álláspontom az, hogy teljes mértékben támogatom a bizottság javaslatát, ami az elsegélyhívó rendszer bevezetésére vonatkozik 2015. október 1-től minden új jármű esetében. Jelen pillanatban az Európában közlekedő járművek 1%-a rendelkezik elektronikus segélyhívó rendszerrel, ezért tehát a fakultatív megközelítés nem működik, hiszen csupán 1%-nál építették ki ezt az elektronikus segélyhívó rendszert. Ez azt jelenti, illetve azzal jár, hogy baleset esetében a mentők, a tűzoltók hamarabb kiérkeznek, csökkenhet a balesetek áldozatának száma, ugyanis hogyha baleset történik, minden perc számít. Ezért ezt a javaslatot mindenképpen támogatnunk kell, méghozzá gyorsan elfogadni, hogy ne szenvedjen több késedelmet. Mit javaslok egészen pontosan? És itt most a jelentésemre szeretnék utalni. Már a 112-es segélyhívó számhoz kapcsolódó szolgáltatások működnek, a tagállamokban ki kell ennek építeni még a hátterét, sajnos még nem minden tagállamban áll rendelkezésre, ezért mozgósítani kell azokat a befektetéseket, amelyek egyébként nem jelentenek túl nagy összeget. Ezen kívül a tagállamoknak az is dolgok, hogy optimalizálják infrastruktúrájukat. Én azt javaslom, hogy indítsunk tájékoztató figyelemfelkeltő kampányt a tagállamokban annak érdekében, hogy a polgárok tudják, hogy ennek a rendszernek milyen lehetőségei vannak. Ezen kívül pedig a tagállamok megszűrhetik a beérkező hívásokat, tehát a kézzel kezdeményezett hívásokat, illetve az automatikus hívásokat egyaránt, annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük ezeket a hívásokat, és nagyon fontosnak tartom azt a sürgőség, illetve rutinszerű hívások közötti megkülönböztetést, amit a javaslat is tartalmaz. A 112-es helymeghatározó rendszerről sem szabad elfeledkeznünk, ott van az elektronikus segélyhívás, a 112-es szám, és logikus módon ezeket egymással összeegyeztethető módon kell üzemeltetni. Ettől függ ugyanis a közúti biztonság. Nézzük akkor a második témát. Az alkalmazási kört, amit a bizottság javaslat, természetesen támogatom, meg kell vizsgálni, hogy ezt ki lehet-e terjeszteni a motorbiciklikre, a buszokra és a kamionokra egyaránt. Ezen kívül pedig lehetővé kell tenni azt is, hogy a már regisztrált modellekben is modellekbe is beépítsék ezeket a segélyhívó eszközöket, ne csak az újakba 2015. október 1-től, hanem a régebbi járműveket is fel lehessen szerelni ezekkel a berendezésekkel. Azt remélem, hogy a bizottság javaslatát nem fogjuk nagyon módosítani annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb tovább haladjunk vele, és megpróbáljuk elérni, hogy ezeket az eszközöket bevezessék, annak érdekében, hogy biztosítsuk a koherenciát az érvényben lévő jogszabályokkal illetve az elektronikus segélyhívás témáját a delegált aktusokba is be tudjuk venni, ugyanis már az autógyártókkal is megbeszéléseket folytatunk, hiszen vannak olyanok, akik rendelkeznek már ezzel értékű eszközökkel, és nem akarjuk ellehetetleníteni azt, hogy a két rendszer egymással kompatibilis legyen, de azt nagyon fontosnak találom, hogy a fogyasztók választhassanak. Tehát az alaprendszer, a standard elektronikus segélyhívó rendszer között, illetve hogy ez kötelező legyen 2015. október 1-től kezdve. És a 112-es rendszerrel pedig ez nem lehetséges, ugyanis ott a járműveket nem, járművek helyét nem lehet meghatározni. Tehát ez a különbség a két rendszer között. Jó lehet mi magunk, nem szeretnénk a technológia semlegességet befolyásolni, a már meglévő rendszerek tekintetében, amelyeket a különböző gyártók, autógyártók bevezettek. Amit szintén nagyon fontos elemnek tartok, ez az adatvédelem kérdése. Az autóvezetők, illetve tulajdonosok adatainak védelmét nagyon fontosnak tartom azért, hogy a visszaéléseket elkerülhessük. Tehát egyfajta rejtőzködő rendszert kell megvalósítani. És csak ha más rendszert használnak, például olyanokat, amelyeket a gyártók kínálnak fel, csak akkor tudnánk áttérni egy rejtőzködő jellegű rendszerhez. Nyilvánvalóan még a bizottsággal több vitát is lefolytatunk, illetve az IMCO bizottsággal, úgyhogy remélem, hogy a lehető leghamarabb lezárhatjuk ezt a dossziét, és a 2015. október 1 határidőt be tudjuk tartani. Elnök, köszönjük szépen, most pedig akkor a jelentést, árnyék jelentéstevő következnek. Kohá úr először parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, ugyanis fontos tudni azt, hogy az idő igenis és sürget. Minden egyes elvesztegetett hónap, az tulajdonképpen emberek életébe kerülhet. az e nem egy bizniszmodell, nem egy üzleti terv, nem egy ö, opció, ez egy fontos ö, segítségnyújtási ö, rendszer, amelynek alapja az az, hogy ö, hogyan lehet megszervezni a egészségügyi vagy orvosi segítségnyújtást baleset esetén. Ezért nagyon fontos az, hogy minél inkább támogatni tudjuk a rászorulókat. Azonban egy, ehhez szükséges egy alapvető adatátvitel is. Aztán kell ehhez egy nyitott platform, egy olyan interfész, amely hozzáférhető különböző szervezetek számára, de ugyanakkor hogyha ezt túlságosan bonyolultá tesszük, akkor sokkal drágább is lesz. Az adatvédelemre is oda kell figyelni, és nem feltétlenül minden adatra van szükség. Itt védelmet kell a gyártók számára is biztosítani, és egy második szakaszban a hozzáférés jogosultságát is szabályozni kell. Nagyon fontos, hogy a segélyhívások általánosak, és ezek ingyenesek legyenek, ezek mindenhol működjenek. Gondolom, hogy ezt senki nem kérdez, kérdőjelezi meg. Az e segélyhívó szolgáltatóknak megfelelő ajánlatokkal kell szolgálniuk. És mindezt egy szerződéses viszonyban, az üzemeltető és a szolgáltatók között. Én nem hiszem, hogy egy ilyen rendszerrel egy kötelezettséget tudunk előírni, ugyanakkor az alternatívokat sem szabad megakadályozni, ha olyan járműveket fejlesztenek ki a gyártók, amelyek biztosítják ezeket a lehetőségeket, ezeket nem akadályozhatjuk meg. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, és remélem, hogy egy olyan megoldást tudunk majd letenni az asztalra, ami végre működőképes lesz. Köszönöm szépen, és akkor a szocialista árnyék jelentéstevő nevében Gurmai asszony. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy itt egy hosszú folyamatról van szó, hiszen az interoperabilitást európai szinten megvalósítani, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokat összehangolni már 2005 óta egy folyamatban lévő ügy. Most jelenleg prioritás, de ugyanakkor azt is mondanám, hogy ez egy nagyon fontos prioritás számunkra, tehát egyfajta prioritási cselekvésre van szükség, ahhoz, hogy az ITS-t meg tudjuk valósítani Európában. Ehhez pedig eh, egy koherens stratégiára van szükség, egy megközelítésre, amely eh, a telekommunikációs rendszert is magába foglalja, itt az APS e eh, rendszereket. Az e hozzájárul majd az új öm, Európai Uniós programokhoz, amelyeknek célja a balesetek számának csökkentése, hiszen 2011-ben több mint egy millió baleseti, baleset volt itt Európában. Márpedig ennek hatalmas költségei vannak évente, hiszen minden egyes élet igenis és számít. És bizony, amennyiben az e és az ICS e rendszerek élnének, az emberéletekben mérhető javulást hozna. Szeretném még egyszer megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Persze azt is fontos kimondani, hogy voltak találkozók ezzel kapcsolatban. A legtöbb javaslat, ami benne van a jelentésben, illetve a véleményben, az Európai Unióban interoperábilis segélyhívó szolgálat megvalósítására vonatkozik, és fontos a figyelemfelhívó kampányok szerepe. Szeretném hangsúlyozni, hogy Olga a véleményében kiírta, hogy ennek a rendszernek teljesen ingyenesnek kellene lennie. Nem szabadna, hogy a különböző államokban különböző költsége legyen ennek. Ez rendkívül fontos. Másodszorban az egyik legkomplexebb, legnehezebb kérdés az e-call megvalósításával kapcsolatban a hármas módosításban szerepel, mi szerint az e-call rendszert különböző fajta gépjárművekre kellene kiterjeszteni. Megkérdezzük az Európai Bizottságot, és kérdezzük most is, hogy vajon volt-e ezzel kapcsolatban hatásvizsgálat, és amennyiben nem, akkor mikor fogja ezt megvalósítani. Azt is szeretnénk, hogyha realistában közelítenénk meg az időhatárok szempontjából is ezt a kérdést. Az e nem csak egy interoperábilis platformként kellene, hogy megvalósuljon, hanem egyfajta standard rendszerként, és úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. A stratégiai megközelítés nagyon jó, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit a 14-es és 20-as módosításaiban fogalmazott meg Olga, mi szerint az in-vehicle systemnek egyfajta nagyon konkrét definíciót ad. A legfontosabb célok kidolgozása arra vonatkozik, hogy a 112-es rendszerhez kapcsolódóan egy Európai Uniós szinten megvalósuló segélyhívó számot tudjuk megvalósítani. A tagállamoknak a feladata az, hogy különböző figyelemfelhívó kampányokat valósítsanak meg. 2015. októberében kellene bevezetni ezt a rendszert. Én meg vagyok győződve arról, hogy az intelligens közlekedési rendszerbe kell beépíteni ezt, a rend, ezt az új segélyhívó rendszert, és ugyanakkor ez külön, ez fogyasztóvédelmi szempontokat is felvet, hogy mindenhol Európai Uniós szinten, tehát földrajzi lefedettség tekintetében megvalósuljon ez a rendszer. Azt is szeretnénk, hogyha az összes ö, úton lévő járműnek ö, technikailag meglennének a felszerelései ahhoz, hogy rendszert, ezt a rendszert fel tudja használni. Ez pedig egyfajta biztonsági öm, eszköz kell, hogy legyen, amelyet minden európai vezetőnek biztosítanunk kell. Köszönöm szépen. Most pedig Nem látom, hogy a többi árnyékjelentéstevő hol van. Úgyhogy Szenalóga képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentés tervezetet az IMCO szakbizottságban is ma délután ismertetni fogom, és a TRAN szakbizottsággal kiváló volt az együttműködésünk már eddig is. Látható, hogy a jelentés tervezet megfelelő úton halad, nevezetesen megfelel az én IMCO szakbizottságban képviselt álláspontomnak is. De Becker úr is utalt néhány dologra. Egyetértek azzal, hogy a kettes módosító kapcsán, ami a kampányra vonatkozik, ez mindenféleképpen fontos, hiszen a, az állampolgárokat tájékoztatni kell arról, hogy van segélyhívó rendszer, és ez az ő javukat szolgálja. Szerintem a polgárok nem kellően tájékozottak, tehát erre a tudatosító kampányra mindenféleképpen szükség van. Ugyanakkor óvatosabb lennék, a hármas módosítóval kapcsolatos javaslat illetően, ugyanis a mobil hálózatok bevonása lehetséges, de szerintem inkább arra kellene összpontosítani, hogy a segélyhívó rendszert önmagában vezessük be, anélkül, hogy további szempontokkal terheljük a rendszert, mert ez csak késleltetné a rendszer bevezetését, ami pedig a véleményre vonatkozó javaslatot illeti, egyetértek azzal, hogy a szöveg nagyrészt helytálló, és támogatom a kettes módosítót is, nevezetesen, hogy 2015-től a járműveket minél nagyobb számban szereljük fel ilyen e-segélyhívó rendszerekkel. Az 5-ös és a 13-as módosító is rendkívül fontos, és ugyancsak a hatás tanulmány is, amit a bizottságnak kéne elvégeznie, itt most a 16-os módosítóra utalnék 2016-18-as időszakra vonatkozóan. Összességében nincsenek gondjaim a jelentéstervezettel, és remélem, hogy minél előbb előre tudunk haladni a munkában, és még a mi mandátumunk alatt jóvá tudjuk hagyni a jelentés, hogy 2015. októberétől működőképes legyen a rendszer. És akkor most Karamicas úr kap ismét szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel látom, hogy ez a jelentés nem annyira vitás, mint az előző volt. Mindenki tisztában van azzal, hogy előre kell lépnünk ezen a területen. Hangsúlyoznám, hogy a javaslatunk a Parlament Sanox asszony jelentésére épül, és ebben arra szólították fel a bizottságot, hogy készítse el a javaslatot, másrészt pedig egy 1-1-2-es alapú segélyhívó rendszer bevezetése kerüljön 2015-ben minden tagállamban. És jogszabály javaslatot is várnak tőlünk az infrastruktúrára vonatkozóan, ami leginkább illeszkedik a meglévő nemzeti infrastruktúrákhoz, és mindenki számára hozzáférhető. Ennek alapján június 13-án egy javaslatot fogadott el a bizottság, és ez lehetővé teszi, hogy 2015-től már ez a rendszer működő képes lehessen. Nagyon röviden még annyit, és ezt mások is említették, hogy itt minden perc számít a balesetet követően, hiszen perceken belül segítséget kell nyújtani. Elmondható, hogy a reakció idő akár 40%-kal csökkenthető városokban, 50%-kal pedig városokon kívül egy ilyen rendszer eredményeként. És ezzel további 10 percet is nyerhetünk esetenként. Ezért akartuk automatikussá tenni az e-segélyhívó rendszert. Jelenleg sajnos azonban nagyon alacsony százalékban alkalmazzák ezt a rendszert, csak a majd, hogy nem luxusjárművekre korlátozódik ez, 0,7%-a a járműveknek alkalmas ilyen rendszer működtetésére. Tehát egyelőre meglehetősen korlátozottak a megoldások. Nézzük, hogy milyen fő elvek vezérelték a munkánkat. A parlament kérésére a személyi gépkocsik minden új modelljét 2015-től fel kell szerelni a twelve es segélyhvó rendszerrel, mégpedig ennek a rendszernek egyszerűnek kell lennie és olcsónak, körülbelül 40 euróval számolunk, és ez mindenki számára hozzáférhető lehet. Így biztosítható majd, hogy 28 tagállamban a gépjárművek teljes élettartama alatt ez a rendszer működhessen. itt a standardok mentén kell a rendszert kialakítani. Azzal is egyet értek, hogy a tagállamok szabad kezet kapjanak a segélyhívó rendszerek leginkább a saját igényükhöz illeszkedő kifejlesztésében. Még egy dolog, ami az adatvédelmet illeti, ez is nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy itt sikerült a javaslatunkban biztosítani, hogy a rendszer a személyes adatok védelmét maximálisan lehetővé tegye, és remélhetőleg a végső szövegben is ez tükröződni fog. Ami pedig a módosító indítványokat illeti, a legtöbbet el tudjuk fogadni. Egy dolgot szeretnék kiemelni, ami talán nem teljesen világos, a Galileo már eh, a küszöbön áll, és a jövőben ez különböző alkalmazásokat tesz lehetővé, ami a közlekedés illeti. Itt olyan rendszereket tudunk majd megvalósítani, amelyek a biztonságot, a védelmet, eh, a környezetvédelmet és a hatékonyságot eh, szolgálja. Tehát ezt, erről a dimenzióról nem feledkezhetünk meg. Egyetértek de Bakker úrral, tekintetben. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon fontos a GNSS-re figyelemmel lenni, habár lehet, hogy ez 2015-től még nem kerülhet bevezetésre, de a rendszert alakítsuk ki úgy, hogy nyitott legyen egy ilyen rendszer befogadására is. Vannak a Galileo szolgáltatáson belül olyan rendelkezések, amelyek erre eh, ezt lehetővé teszik. Tehát erről sem szabad megfeledkezni, és a vállalkozási főigazgatóságon dolgozó kollégákkal majd egyeztetni fogok, hogy eh, mind a ketten nyitottak legyünk ez irányban. Ennyit eh, kívántam elmondani ezzel kapcsolatosan, és várom a jelentést, a szöveg végleges változatát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólásokat. De Bakker úr kíván -e szólni. Welcome the, the positive comments from my colleagues. Nagyon röviden köszönöm a hozzászólásokat a kollégák részéről remélhetőleg sikerül gyors kompromisszumra jutnunk, hogy javítsuk a szöveget, és ebben az esetben a sebesség az különösen fontos annak érdekében, hogy 2015. október 1-től ezt végre lehessen hajtani. Eléggé régóta várunk már, ezért a polgárok megérdemlik, hogy a lehető leghamarabb lépjünk. Nagyon köszönöm mindenkinek a konstruktív hozzászólást, és várom az együttműködést. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök úr hogyha valóban sikerül megvalósítanunk ezt a sebességet, akkor november 13-áig be kell adniuk a módosító indítványokat. Jöjjön akkor a következő napi rendi pont. Rüte úr lesz itt a fő hozzászólónk, tehát, illetve még nincs itt, úgyhogy még 5 percet várunk, amíg megérkezik a jelentéstevő. Dames en heren, wij vervolgen onze vergadering. Hölgyeim és uraim, akkor folytassuk az ülésünket. És most pedig szeretném Rutter úrat üdvözölni itt körünkben. És először is most a Single European Sky-ról, tehát az egységes európai égboltról fogunk beszélni, illetve vannak következményeiről, végül, illetve őt követi majd Marinescu, ra jelentéstevő, illetve az EGSB képviselőjét is meghallgatjuk, úgyhogy parancsoljon akkor öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a közlekedés ügyi szakbizottságban, amelyre igyekszem időről időre eljönni, és nagy örömömre szolgál, hogy a SZESZ 2 plusz javaslatot bemutathatom önöknek, főként én arra szeretnék koncentrálni majd, hogy meghallgassam az önök kérdéseit és megjegyzéseit, és igyekszem majd ezekre válaszolni. Nem volt könnyű döntés kallas alelnök úr számára, hogy ezt a javaslatot beterjessze. És az egységes európai égbolt 2 plusz, 102 plusz a név Azért, mert ez tulajdonképpen a folytatása a SES 2-nek, amiről néhány évvel ezelőtt tárgyaltunk. Ugyanis folytonosságot akartunk biztosítani, folytatni akartuk azt a megközelítésünket, amelyek a nemzeti monopóliumokkal szerettünk volna szembeszállni, mégpedig gazdasági szabályozáson keresztül. A tavalyi évben Limaszolban konferenciát tartottunk, és önök közül is néhányan jelen voltak. Azt hiszem, hogy a bizottság részéről, de főként pedig a parlament oldaláról és a szakbizottság elnökének oldaláról kiemelésre került az a tény, hogy a SES 2 nem működik. Nem működik, a FAPS nem működik, és bizonyos szempontból ez volt az egyik fő oka annak, hogy Kallas alelnök úr azt mondta, hogy jó, akkor ezt nézzük meg, és nézzük meg azt, hogy mit tehetünk. Mielőtt az összes érvet az önök elé tárom, hogy miért nem működik az S2, el kell mondanom, hogy bizonyos részeknél már sikerült sikerre jutnunk, ami az SIS 2-t e illeti, ugyanis most először sikerült megállítanunk a légiközlekedés irányításának költségeinek növekedését, létrehoztunk egy biztonsági szabályozói környezetet, ami működik, és és a technológiai pillér megvalósítását is már részben sikerült megvalósítanunk, legyen az központosított szolgálatokon keresztül, illetve egy külön irányító bevezetésével, vagy pedig egy kibővítésen keresztül a közös vállalkozás keretében. Ez még elválik. De azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban, és főként a parlament nagy részében egyetértés tapasztalható azon a területen, hogy az előrelépés az túlságosan lassú, és csak bizonyos részekre vonatkozik. Ezért az SIS 2 Plus arra törekszik, hogy meghúzza a csavarokat, és megpróbálja kijavítani az SIS 2 hibáit. Tehát ebben az értelemben nem egy új szakpolitikáról, szakpolitikai kezdeményezésről beszélünk, ezt szerettem volna nagyon világosan kiemelni. Mi nem működött tehát, nézzük meg ezt. Négy példát szeretnék említeni. A teljesítmény szabályozás, illetve a teljesítmény rendszer esetében a rendszer megvalósítása nagyon részleges. Egy mínusz 3,2%-os költséghatékonysági célt határoztunk meg, de voltak bizonyos kivételek, költségkivételek, ami olyan helyzethez vezetett, hogy a valóságban olyan reális költségek valósultak meg, amelyeket fenntartottunk, amelyek megmaradtak. Tehát nem sikerült ezeket megszüntetni. Nem sikerült ezen kívül a biztonsági célokat megvalósítani, amelyekről 2009-ben szó esett. Következő. Funkcionális légtértömbök. Ezeket egyfajta, és emlékszem egyébként még a tárgyalásokra, tehát egyfajta megállapodásként alakultak ki, hogy a tagállamok haladhassanak előre, és mutassák meg, hogy ők tudják, meg tudják valósítani a légtéregységesítését, hiszen egy alkalommal nem tudtuk ezt megoldani, ezért létrejöttek a funkcionális légtértömbök. Most pedig a kilenc tömbnél azt látjuk, hogy további bürokratikus szörnyetegek jöttek létre. Ebben a tekintetben tehát megtartottuk a régi nemzeti megközelítést, és ehhez képest pedig egy plusz bürokratikus réteg jött létre. Bizonyos esetekben ez ahhoz vezetett, hogy a tagállamok igyekeznek a nemzeti szolgáltatók jövedelmét megvédeni, és ez pedig azt jelenti, hogy a nem hatékony útvonalakat is védik. A tagállamok azt mondják, hogy a szabályozás túlságosan előíró jellegű. Rendben van, az SIS 2 egy sokkal rugalmasabb megközelítést tesz lehetővé, ami a funkcionális légtérblokkokat illeti. A harmadik pont úgy érezzük, hogy muszáj az iparnak lehetőséget biztosítani arra, hogy amikor megvalósítható, újra szerveződjön. Vannak olyan szolgálatok, olyan alapszolgálatok, szolgáltatások, amelyek nemzeti monopóliumba tartoznak. De ezek nem, alapvet, a, nem alapvető fontosságoknál, lehetünk sokkal innovatívabbak, hatékonyabbak, és közbeszerzési eljárásokkal lehetővé tehetjük, hogy a pénzt jobban felhasználják, legyen az a felhasználók pénze, vagy az adófizetők pénze. Végül pedig, ez elég furcsa egyébként, a irányítás, és ezt önök is tudják, annyira jól, mint én, hogy ez egy külön világ. Nagyon kevés politikai akarat van tagállami szinten, hogy beavatkozzanak ebben. Ezt pedig akkor láttuk, amikor megvizsgáltuk, hogy milyen, mekkora mennyiségű szabályozói felügyelet valósul meg. Nagy részben homályos és nem eredményes. Ugyanis semmiféle kötelezettség nincs arra vonatkozóan, hogy határozott, erős szabályozói szervek jöjjenek létre, amelyek a különböző tagállamokban megvizsgálnák a légirányítási rendszereket. Ezért tehát ezt a területet meg kell erősítenünk, és ezt más vitákból már jól tudjuk, hogy mennyire fontos a független, erős szabályozói szerv megléte. Ha lenne ilyen erős szabályozó szerv, akkor valószínűleg rengeteg olyan dolgot megoldhatnánk más módon, hogy hálózatot hozunk létre szabályozók között, de nincsenek ilyen szabályozók. Mit javaslunk tehát? Nagyon röviden nézzük végig a hét fő témát. Először is erősítsük meg a nemzeti felügyelő hatóságok függetlenségét és forrásaikat erősítsük meg. Következő. Javítsuk a függetlenséget a döntéshozatalban, mégpedig a teljesítményrendszer esetében. Erről is szóltam már néhány szót most pedig tapasztaljuk a második időszakra vonatkozó célkitűzésekről szóló vitát. A harmadik, a léginavigáció szolgáltatók inkább a fogyasztókra, az ügyfelekre összpontosítsanak, mégpedig úgy, hogy az irányításban vegyenek részt a légtérfelhasználók. A negyedik, hogy az innovációt a méretgazdaságosságot, a teljesítményfokozást tegyük lehetővé oly módon, hogy megengedjük a különböző megközelítéseket a támogató szolgáltatások nyújtásában. És itt is nagyon világosan szeretnék fogalmazni, nem privatizálásról van szó, hanem egyes támogató szolgáltatásokat nagyon hatékony állami hatóságok, közhatóságok folytatnak, és az unbundling, a szétkapcsolás szó, ez helytelen. Jól tudjuk mindannyian, hogy az unbundling azt jelenti, hogy valójában a szolgáltatás nyújtását az infrastruktúra nyújtásától külön választjuk. Ezt mi nem támogatjuk, Ebben a kontextusban tehát az INSP-k szolgáltatni fognak, ugyanakkor viszont felelni fognak az infrastruktúra fenntartásáért is. Az ötödik javaslatunk, hogy megerősítsük a rugalmasság lehetőségét a funkcionális légtérblokkok esetében. Hatodik, megerősíteni a hálózat irányítót, a hálózatirányító szerepét, amely lehetővé tenni a hálózatirányító számára, hogy a regionális és nemzeti hálózatokat valódi hálózattá kapcsolja össze. A hetedik pedig, hogy megoldjuk a kormányzási kérdéseket, irányítási kérdéseket, amelyeket a légi forgalomirányítással kapcsolatos hatóságok közötti problémákra vetítenék le az Eurokontrollt. Nézzük például az Eurokontroll operatív intézkedésekre összpontosít egy irányítóval. aztán pedig ott van az Európai Légibiztonsági Ügynökség, az EAA, amely azért felelős, hogy megfogalmazza és vizsgálja a műszaki közlekedési szabályokat, illetve ott van a bizottság és a parlament szerepe, amely abban valósul meg, hogy a szakpolitikai és gazdasági szabályozással foglalkozzanak. Tehát ez az a hét terület, ami szerepel az SCS 2 e pluszban, tehát megpróbáljuk a folytonosságot biztosítani, a szakpolitika nem változik, igyekszünk megoldani azokat a problémákat, amelyek már az SES 2-ről e szóló tárgyalások során felmerültek. Érdekes informális tanácsülést tartottunk, és Marinescu úrnak szeretném megköszönni, hogy abban részt vett, Vilniusban, ahol nagyon határozott ellenállás volt tapasztalható a tagállamok körében a javaslattal kapcsolatban. Főként pedig a támogató vagy kiegészítő háttérszolgáltatások esetében. De akkor azt mondtam magamnak, hogy ez igenis nagyszerű. Mert minden miniszter teljes kötelezettséget vállalt arra, hogy a SES-2-t, az SES-2-t végrehajtsák, amit eddig nem tettek meg, ezzel védekeztek ugyanis, nem akarjuk még ezt az új javaslatot, de hajlandóak vagyunk az SES 2-t e végrehajtani. Hát akkor ezt mérni is fogjuk. Tehát megnézzük, hogy betartják-e az ígéretüket. Az önök tevékenységére, aktivitására, segítségére van szükségünk annak biztosításában, hogy az SES 2 e még jobb legyen, úgyhogy várom nagyon ezt a vitát, és nagyon remélem, hogy segítenek abban, hogy biztosítsuk a folytonosságot, és hogy az elkövetkezendő évben megvitassuk ezt a témát. Köszönöm. Hartelijk dank voor uw duidelijke statement. Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg a kollégákat, főként Marinescu urat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu, domnului director. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönjük szépen um, a főigazgató úrnak is um, az elhangzott prezentációt. Teljesen világos az, hogy semmi különleges dolog nem történt uh, az elmúlt öt év során, amióta elfogadtuk ezt a jogszabályt. A tagállamok igazából nem tettek előrelépéseket annak érdekében, hogy az egységes európai égbolt megvalósuljon. Ami pedig a fabot illeti, Itt csak annyit tettek, amit ön is már elmondott. Egyre növekő bürokrácia, egyre több papírmunka, de szerintünk erre nincs szükség. Szerintünk a fabra egyáltalán nincsen szükség, ugyanis ez csak pénz és időveszteséget okoz, és semmi pozitívumot nem foglal magába. Annak érdekében, hogy az egységes európai jégbolt megvalósuljon. A SZESZ 2 ahogy ön is elmondta ezt, igen nagy ellenállásba ütközik a tagállamok részéről. Ez teljesen világos, abból is látszik, hogy a tanács hogyan reagál, hiszen semmiféle vita nem kezdődött meg a tanácson belül, és mindazok a találkozók, amelyekre eddig sor került, azt mutatták, hogy érdemi vita egyelőre nincsen, hanem inkább már ez az új parlament feladata lesz, hiszen az biztos, hogy a következő év áprilisáig nem fogunk tudni ebben a témában előrelépni. A különböző álláspontok, a 102 plusz ellenében az adminisztrációra mutogatnak. Senki sem akarja kétségbe vonni az, európai, az egységes európai égbolt létjogosultságát, hanem inkább mindenki az adminisztratív terhekre mutat, illetve a különböző hatóságokra. Márpedig ezeknek semmi köze nincsen. És a tanácson belül a tagállamoknak egyetlen egy lehetőség áll a rendelkezésére, mégpedig az, hogy felülről alul lefelé valósítsák meg az elképzeléseiket. Nagyon nehéz a helyzet, de szerintem mégiscsak a bizottsági eredeti javaslat volt a helyes, még akkor is, hogyha ezt nagyon nehéz megvalósítani. A SES 2 plusz milyen újdonságokat foglal magába? Szerintem ebben sincsen semmi különleges vagy nagy horderejű újdonság. Természetesen néhány dolgot világosabban fogalmaz meg, de igazából nem jelent előle, előrelépést az egységes európai égbolt megvalósításának irányába. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a javaslatot javítani kell, és majd módosításokat fogok beterjeszteni rövid időn belül, ugyanis a jelentést már bemutattam, de a módosításaimat még nem. Nézzük most meg a felügyelő hatóság függetlenségét, ugyanis jelenleg szerintem nagyon konfúz a helyzet a nemzeti hatóságok között. Az én véleményem szerint egy egységes hatóságnak kellene kezelni a helyzetet, hiszen egységes a rendelet hatája is, az összes végigkötőre kiterjedve, vagy a forgalom irányítására, vagy a szolgáltatásokra nézve. Tehát nemzeti szinten egységes kézben kellene tartani az ellenőrzést, lehet, hogy ezt koordinálni kell, vagy esetleg ellenőrzésen kell átesnie, és egy európai hatóság alá kell ezeket a nemzeti hatóságokat rendelni, tehát itt még definíciós munkára szükség van, de igazából az európai hatóság nem fogja tudni az összes vonatkozó problémát kezelni. Aztán ugye a különválasztás, az unbundling nagyon nehéz szintén, hiszen a navigációs rendszerek szétválasztása a forgalom ellenőrzéstől, a forgalom irányítástól nagyon nehéz. Én ezzel kapcsolatban egy módosítást terjesztettem be, vagy egy javaslatot fogalmaztam meg, aminek az a célja, hogy a szolgáltatók különböző szolgáltatókból kell, hogy bekérjenek árajánlatokat, akár a meteorológiai intézetekre gondolunk, vagy más szolgáltatókra, de anélkül, hogy minden egyes alkalommal ezt külön kelljen megtenni. Tehát miután itt van egy performance, egy teljesítmény vizsgálat, ezért fontos az, hogy a forgalom irányítóknak kötelessége legyen a különböző teljesítményre vonatkozó paramétereknek megfelelnie. Az, hogy hogyan éri el a célt, az természetesen a párbeszéden keresztül valósítható csak meg, és én úgy gondolom, hogy nagyon helyes az, hogy az utolsó szó mégiscsak az Európai Bizottságé legyen, és hogy figyelembe tudjuk venni azokat az európai célkitűzéseket, amikor a nemzeti célkitűzéseket megvitatják és valójában az egyetlen módszer mindenre, hogyha figyelembe vesszük a tagállamokkal a jelenlegi helyzetet, tehát az egyetlen rendszer a technológián keresztüli egységesítés. Csak így lehet az egységes európai jégboltot megvalósítani. Olyan rendszerekre gondolok, amelyeket a Cezár hitelesít, illetve ö, alkot. Hiszen itt ugye megfelelő tudományos megalapozottság van, és aztán ezek így kerültek a piacra. Vannak olyan rendeletek, amelyek a deployment managementre vonatkoznak, de ezek csak a közös projekteket takarják le jelenleg, már pedig ezeknek a szerepét ki kellene terjeszteni, a hatáskörét ki kellene terjeszteni, annak érdekében, hogy koordinált, szinkronizált projekt megvalósítás jöjjön létre. Fontos lenne az is, hogy ne alakuljanak ki olyan helyzetek, mi szerint megvalósultak a feltételek a levegőben, de a földön mégsem. Tehát ezért fontos az, hogy az érintett szereplők felelősségi körét meghatározzuk, definiáljuk, a Cezár projektek megvalósítására vonatkozólag épp úgy, mint a légtérre vonatkozólag is. a deployment managerekre vagy a performance buddiesokra gondolok. Ezek tehát azok a gondolatok, amelyeket a saját módosításaimban megpróbáltam világosan kifejezésre juttatni, és szeretném még egyszer azt hangsúlyozni, amiről ön is beszélt, igazgató úr, a biztonságra vonatkozó célkitűzésekre vonatkozóan. Ugyanis ezek eddig még nem kerültek meghatározásra, és pont ezért lenne fontos az, hogy mi a biztonsággal foglalkozzunk, és ez legyen az egyik fő prioritásunk. Tudom azt is, hogy most éppen a második fázis a kapcsolatos tárgyalások folynak, de az első időszak első éve után a rate 2 növekedett, nem csökkent. És erre figyeljünk oda, ugyanis ugye az hangzott el, hogy történtek erőfeszítések, és amennyiben a 2014-ben befizetendő összegekre gondolunk a légitársaságok által, akkor abból az is kiderül, hogy minden sokkal drágább lett, nem hogy olcsóbb, hanem sokkal drágább lett minden. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Szaszori úr következik. Köszönöm szépen. Nos, hát én először is szerettem volna megköszönni a bizottság munkáját, a navigációs rendszerekre vonatkozó munkáját, illetve a forgalomirányításra vonatkozó munkáját. Ez azt mutatja, hogy szeretnénk előrelépni, és a repülésbiztonsági ügynökség munkáját is szeretnénk magasabb szintre emelni ez pedig a biztonságra vonatkozó normák és egyfajta egyre bonyolultabb nemzetközi, vagy sőt világszintű térképre gondolva valósítja meg. 2013. Október 10, november 14-én egy nagy lehetőségünk lesz, arra vonatkozólag, hogy ennek az ügynökségnek az irányítását megkérjük arra, hogy a 2012. júliusában aláírt intézményközi megállapodást megvalósítsák. Ugyanis az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság ebben a megállapodásban egy közös megközelítést ír elő, még akkor is, hogyha ez jogilag nem kötelező érvényű, hanem eseti megközelítést tartalmaz, de mégiscsak nagyon sok aspektus szempontjából előrelépést láthatunk. Az ügynökségek megalkotása, a székhely kiválasztása, az irányítás, a működés és a források felhasználása tekintetében, épp úgy, mint az ellenőrzés módszereinek tekintetében. Ennek a rendeletnek a fő célja magas szintű és egységes repülésbiztonság megteremtése polgári repülés területén, és ezzel a repülésbiztonsági ügynökség irányító hatóságának szerepére hívja fel a figyelmet. Az Európai Bizottság az a Eurocontrol, az EASA és az Európai Bizottság között a kompetenciák felosztását szeretné megfelelőképpen megoldani, annak érdekében, hogy az EASA a technikai kérdésekre, illetve a biztonsági aspektusokra figyeljen. A bizottság ugyanakkor a gazdasági, jogsz, gazdasági szabályozásra, miközben az Eurocontrol a működés feltételeinek biztosítását kapná feledet, feladatul, hiszen ő a hálózat működtetéséért felelős. Az én meglátásom szerint az EASA szerepét kellene erősíteni, már csak azért is, mert így egy olyan hatóságot fogunk létrehozni, amelyet végre a különböző kontinensek illetékes hatóságai el fognak ismerni, és ezzel egy globális szerephez juttatjuk ezt az ügynökséget. Az EASA nagyon fontos stratégiai együttműködést folytat Kanadával, Szingapurral, Izraellel és más országokkal is, és mindez nagyon sok előnyhöz fogja juttatni az európai piaci szereplőket, hiszen itt a bevált gyakorlatok cseréje mindenki számára hasznos lesz. Ami az ügynökség működési költségeit illeti, és ezzel le is zárom, Nos, hát meg vagyok győződve arról, hogy nem szabad, hogy növeljük a költségeket, mert ennek láncreakció, ez láncreakciót váltana ki, és más ügynökségeknél is érzékelhetővé válna mindez. Ezért kell olyan eszközöket megtalálnunk, amelyek a problémákra költségnövekedés nélkül meg fogják találni a megoldást. Úgyhogy köszönöm szépen a kollégáknak is a vitát. Köszönöm szépen. A hozzászólást, és akkor tovább lépnénk Kacsek úr, az EGSB részéről, remélem jól lejtettem a nevét, három percben, ha kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök úr hogy lehetőséget kapok a szakbizottság előtt szólni a SESZ 2-ről. Az elmúlt években több alkalommal tárgyaltunk erről az anyagról. Először is a Vilniuszi üléssel kezdeném. Ez szerintem igen helytálló, hiszen ez lehetőséget teremtett arra, hogy felmérjük a helyzetet. Ha megnézzük, hogy a tagállamok hogyan viszonyulnak a dologhoz, a nagyon veszélyes jelenségek szemtanúi vagyunk, ugyanis az értéklánctól nem függetleníthetjük a mobilitást. Itt nem az ATM-ről önmagában beszélünk, az ATM önmagában persze fontos, de ez az egész folyamatnak csak egy része. Hangsúlyoznám, hogy az ATM nem tulajdonosa a légtérnek. Az átérnek meg kell felelni a versenyképességi követelményeknek, és csak akkor működik, hogyha nem elszigetelt. Ez súlyos hiba lenne. Végezetül pedig meg kell vizsgálni az európai légiforgalom helyzetét, és az az úgymond végfelhasználókat. Azt hiszem, hogy a helyzet szörnyű. A légitársaságok a legkevésbé versenyképesek Európában a világ többi részéhez összehasonlítva, és hogyha nem biztosítjuk a fenntarthatóságot, akkor a versenyképességről sem beszélhetünk. Az SES 2 egy szélesebb körű projekt része, nevezetesen az egységes belső piac megvalósításának a része. Éppen ezért nem értem, hogy a légtérben miért akadályozza bárki is az egységes belső piac létrejöttét. Ez nem indokolható. Nincs oka, itt a legjobb piaci gyakorlatokból kell kiindulni, és hatékonyság alapján. Itt meg tudunk nevezni számos olyan helyet a világon, ahol <clears throat> bevált gyakorlatokat lehetne figyelembe venni. Rute úrral részt egyetértek, a FAB esetében nem valósultam meg a teljesítmény célkitűzések, és ezért egyetlen egy tagállamot sem érte szankció, ami szerintem helytelen. A megközelítés meg kell változtatni, sokkal inkább alulról kidó kezdeményezésekre van szükség, és arra van szükség, hogy a légtér használói minél nagyobb szerepet kapjanak. Ebben együtt kell működniük a bizottsággal, és az egyezményt is felül kell vizsgálni. Reméljük, hogy a parlament hangos szóval fog a tagállamok felé fordulni ez ügyben. Köszönöm szépen! Most ez így már világos, az önök álláspontja is. És az órára pillantva a többi hozzászóló maximum eh, egy-egy percet kap, eh, hiszen Ruta úrnak is válaszra lehetőséget kell hagyni. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. A jelenlegi helyzet, eh, amiben 28 külön álló nemzeti rendszer működik. 60 légiforgalom irányítási központtal. Ez tarthatatlan, ugyanis ez komoly késedelmeket és óriási költségeket okoz a az utasok számára, ez nem beszélve a légitársaságok üzemeltetés és egyéb problémáiról. Tehát nem feledkezhetünk meg a CO2 kibocsátásról sem. Miért vonakodnak a megvalósítástól a tagállamok? Szerintem ennek az oka nagyon egyszerű. A tagállamokban nemzeti monopóliumok működnek, és szerintem ez a folyamat azt jelenti, hogy a protekcionizmus is egy nagyon zárt szakmában érvényesül. Itt megszerzett jogokat védenek sokan, Ugyanakkor számos stereotípia és előítélet is még él, ennek is nyilván szerepe van a jelenlegi helyzet kialakulásában. Az egységes európai légtér kialakítása jelképes értékű, de ezen kívül komoly gyakorlati jelentőséggel is bír. Három rövid kérdésre szeretnék most kitérni, igyekszem röviden fogalmazni, ami a jogi szétválasztás, az unbundlingot illeti a szolgáltatások területén. Ha megnézzük például a vasutat, vagy más területeket, komoly problémák voltak a megvalósításban ott is, és szerintem a probléma gyökere nem az, hogy a szolgáltatások nem függetlenek, hanem az, hogy a tagállamok egyszerűen nem veszik figyelembe a kötelezettségeiket, felelősségüket. Jobb mechanizmusokra van szükség, és jobb támogatásra. Nem oktrajálhatjuk mindenkire rá az unbundlingot. A nemzeti felügyeleti szervek nagyon fontos szerepet kapnak az egységes légtér kialakításában. Ha elfogadjuk, hogy ez több éves folyamat, a, és a jelenlegi helyzet évekig nem változik, szerintem ez túlságosan elnyújtaná a dolgokat. Sokkal rövidebb időszakról kell beszélnünk az ágazatban dolgozókra komoly nyomás nehezedik, nem pusztán az egységes légtér megvalósítása miatt, hanem a műszaki fejlődés következtében is. Tehát miután a közösségi szabályozás létrejön, az ágazat működésére vonatkozóan megfelelő intézkedésekre is szükség lesz az igen kiváló és szakképzett munkaerő megőrzésére ebben az ágazatban, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Elnök, köszönöm szépen. Gros úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadást is, a bevezetőt. Egyfajta deja vu érzésem támadt a vita kapcsán. Most egy olyan helyzetben vagyunk, amiről a tanácssal, illetve a bizottsággal már megállapodtunk. Gyakorlatilag ezt a megállapodást kéne betartani. A jogszabályokat végre kell hajtani. A jelenlegi javaslatot nyilván lehet tovább finomítani. Mit gondol a bizottság az átmeneti időszakról? a tagállamok passzív vagy negatív magatartásán múlik ez, vagy pedig esetleg némi nyomást lehetne a végrehajtás területén gyakorolni rájuk. A tagállamoknak a mostani helyzetet kell elfogadniuk, a mostani szabályozással, vagy pedig valami újra van szükség. Az indoklást nehezen lehet érteni, akár az állampolgárok számára is hol lehetünk hatékonyabbak, biztonságosabbak, környezetbarátabbak és költséghatékonyabbak. Nem tudom, hogy ezek a dolgok miért nem valósultak meg. A második kérdés pedig az, hogy komoly korlátok és akadályok nyilvánulnak meg az egyes tagállamokban. Itt elhangzott, hogy a munkaerőt meg kell őrizni, a bizottság kván e foglalkozni ezekkel a kérdésekkel is. Vannak bizonyos országok, ahol a bevitelek kérdése is fontosan felmerül, nyilvánvalóan ez is egy komolyan veendő téma. A Maastricht esetén is láttuk, hogy azonos kérdésekre különböző válaszok is adhatók. A jelentésnek erre is válaszolni kéne. Egy további szempont a sok közül, amit még fel tudnék vetni. A légtér megoszlik a nemzeti szintű biztonság tekintetében, a légi forgalom tekintetében a bizottság mennyire proaktív. Ha megnézzük például Közép-Európát, vannak eh, még kihasználatlan légterek, más esetekben pedig a biztonsági kérdéseket kellene valahogy kezelni. A koordinátor Kasimbovski jelentését olvastam, diplomatikusan fogalmazott eh, koordinátorként, de egy dolog eh, világos, hogy a tagállamok ezt most nem akarják. És a legutolsó kérdésem, hogy ez ön véleménye szerint hogyan lehetne rábírni a tagállamokat arra, hogy csatlakozzanak ez a projekthez fenyegetéssel, avagy szép szóval. Köszönöm szépen. Még két hölgy kért szót. Meissner asszony először is. Igen, most már működik. Köszönöm szépen eh, Péter van Dálennek. Nagyon rövid leszek, eh, két percen belül eh, tartom a hozzászólásomat. Mindenféleképpen az Európai Parlament már többször elmondta, hogy elfogadhatatlan, illetve mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy hatékonyabb legyen az európai légtér, és ehhez minden tagállam csatlakozott, de semmit nem lépett. Éppen ezért én megértem a bizottságot, hogy egy új javaslatot tett le az asztalra. Egy kicsit csodálom, hogy a tagállamok most hirtelen azt mondják, hogy akkor a régi javaslatot akarják megvalósítani. Ezt nehezen tudjuk megérteni, hogy a tagállamok hogyan viszonyulnak ehhez. Tudom, hogy mindenhol másképpen szervezik a légtér irányítás rendszerét, de önmagában ezt nem fogadhatjuk el, hogy ez akadályozza meg az egységes európai légtér létrejöttét. Szerintem a bizottságnak valamit kellene tennie, és sarkosabban megfogalmazni a javaslatában a célokat. Természetesen nagyon fontos a szakképzett munkaerő ebben az ágazatban, ezzel is tisztában kell lennünk, hogyha hatékonyabbak akarunk lenni most, hogy vajon az egyes tagállamok megőrizzék-e a jelenlegi felügyeleti rendszerüket, vagy pedig azt is egységesítsék, szerintem ez is nehézségeket okoz. Az unbundling kérdését már jól megismertük a vasút esetében. Azt kell megvizsgálni, hogy milyen rendszert tekinthetünk mintának, amit általánosságban alkalmazhatunk az európai légtér esetében is és végezetül már volt példa, vagy van példa az együttműködésre, például Franciaország és Olaszország esetében a FAB tekintetében, és ezt talán meg kéne kísérni másút, és azt hiszem, hogy kihasználtam a két percemet, ezzel le is zárom. Köszönöm szépen. Végezetül pedig Jackie Foster. Um, köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a bizottságnak is, hogy eljött hozzánk, nagyon érdekes vita ez, és szeretnék köszönetet mondani Marinescu kollégámnak, illetve a bizottságnak, de úgy tűnik, hogy olyan ez, mint egy csoki volt, és ezt most ki is fejteném. Több mint tíz évvel ezelőtt, amikor Loyola de Palacio asszony volt a biztos, akkor kezdtünk el foglalkozni ezzel a témával, és még mindig ugyanott tartunk. Politikai akaratra van szükség, és ahhoz, hogy nagy strukturális változások kialakuljanak, ahhoz igenis politikai akaratra van szükség. Nem vagyok euroszkeptikus, de azért itt szerintem a légtér tekintetében a szuverenitással problémák merülhetnek fel. Például, hogyha megnézzük a brit kormányt, a brit kormány nagyon is támogatja az egységes európai jégboltot, és a Cezárt is, ugyanis ez egy nagy csomagnak a része, egymás nélkül nem tudnak létezni, mind a kettőre szükségünk van. Gyártók vagyunk, és a Cezár termékeket el akarjuk adni világszerte, az amerikaiakkal versenyzünk, úgyhogy mindannyian megpróbálunk a megfelelő irányba haladni. Úgyhogy egyáltalán nem iridlem az ön álláspontját, de legyen keményebb, igenis. 28 tagállam van az EU-ban, és még azok is, akik az megállapodás után csatlakoztak az EU-hoz, aláírták. Nem mondhatjuk azt, hogy jaj, hát ez túl nehéz. Találkoztam a szakszervezetekkel, Marinescu úr is, megbeszéltük, és most már értjük, illetve értik, értik ők is, hogy jól felfogott érdekük fűződik ez a megállapodáshoz hogyha megnézzük a légi irányítói központot, hogy ezek hogyan fejlődtek az elmúlt években, végezetül a fogyasztókkal kell foglalkozni, az iparral, tehát az európai fogyasztóknak miért kell többet fizetni a jegyért, mint szükséges lenne. Globális versenyben veszünk részt, de hogyha például az üzemanyag felhasználást tudjuk csökkenteni, vagy közvetlen útvonalakat létrehozni, megtehetjük ezt okosan, pragmatikusan, és ez nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy igenis mindenkinek privatizálni kell, ahogyan azt mi tettük az Egyesült Királyságban. Nem azt mondom, hogy ez a megoldás, a bizottság is ezt kimondta. Lehet, hogy például az állami szektoron keresztül, a közszektoron keresztül valósul, a liberalizáláson keresztül, vagy bármilyen más módon. Nem kell fel feltétlenül egy megoldásra gondolni, de igenis az egyrészt a tagállamokat békén kell hagyni, másrészt pedig igenis a tagállamoknak kell tenniük valamit, hogy ezt megvalósítsák. Elnök úr, a rugalmas légtérhasználat. Egyes országokban ez már évtizedek óta érvényes. Amikor a katonaság nem használja, akkor természetesen a polgári szektor használhatja. De a tagállamok, vannak olyan tagállamok, amelyek meg azt se engedik meg, hogy a légterük bizonyos részét azért használják fel, arra használják fel, hogy csökkentsék a torlódásokat. Ez nagyon fontos, bocsánat, ez nagyon fontos, elnök, bocsánat, most már három perce beszél, egy percet kérek még erről már készítettünk egy saját kezdeményezésű jelentést, amit a parlament támogatok, és szerintem a felvetett pontok nagyon fontosak, úgyhogy azt szeretném tudni a bizottság részéről, hogy hogyan szeretné valóban ezt megvalósítani, ugyanis folyton csak húzák, halogatják a dolgot, és egyszerűen nincs előrelépés, ez pedig mindenkinek nagy költségekkel jár a vállalkozásoknak és az iparnak. Köszönöm elnök úr a türelmét! Hát, Köszönöm szépen. Most hát talán 10 perc marad. Lesznek kérdések, néhány megjegyzés. Kérem, hogy valahogy ezt 12.30-ig bonyolítsuk le. Jó, hát megpróbáljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az érdekes és nagyon gazdag vitát. Lenne egy általános megjegyzésem. Marinescu Káscsek úr és Foster asszony is utaltak arra, hogy itt most tulajdonképpen olyan környezetet kívánunk létrehozni, amelyben az európai légitársaságok túl tudnak élni. És a rendszer úgy van struktúrálva, hogy túl magasak a költségek a légitársaságok számára, nem keresnek elég pénzt, és igazából azt kockáztatjuk, hogy nem fognak tudni működni Európában a légitársaságok. Itt tulajdonképpen erről van szó. Úgyhogy bizonyos értelemben Lehet, hogy most már a 12. óra után vagyunk, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy mi is történik a légitársaságok piacán, átszervezések révén. Tehát ezt a politikai üzenetet kell eljuttatnunk a tagállamokhoz. Márinescu úrnak igaza volt abban, amikor azt mondta, hogy lehet, hogy inkább felülről kell gondolkodnunk, felülről lefelé. Hogy ez hasznosabb ebben az esetben, mert ez bizonyos értelemben világosá teszi azt, hogy mit is kívánunk tenni, milyen felelősségi köröket akarunk megvalósítani. Úgyhogy várom az ön módosításait, mert Ebből majd több dolog kiderül. Szeretnénk lecsökkent, tehát lefókuszálni bizonyos kérdésekre ezt a mostani vitát. Ugyanis nagyon jó az, hogyha megvitatjuk azt, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek alapvetőnek bizonyulnak, és melyek pedig nem tartoznak az alapvető szolgáltatások közé. Lehet, hogy úgy kell megközelítenünk a kérdést, hogy hogyan kívánjuk struktúrálni a piacot, és nagyon örülünk annak, hogy önök keményen hozzá kívánnak járulni az Európai Bizottság által felvázolt performance schemehez. Ami a technológiát illeti, most itt nem hiszem, hogy túl sok mindent hozzá kell fűznöm az elhangzottakhoz, teljes mértékben egyetértek az ön által felvázolt aggodalmakkal a biztonság kérdéseivel kapcsolatban. Szászoli úr, nagyon örülök annak, hogy az ön által megfogalmazottak ugyanabba az irányba mutatnak, és önök is azt szeretnék elérni, hogy az ESMA legyen az a fajta globális referencia pont, amely az európai légibiztonság, a környezetvédelmi kérdések szempontjából referenciává válik, és ezzel erősödik az EASA. Ami a költségeket illeti. különböző funkciókat az, euro funkci- az eurokontrolltól az EASA felé ö, folyamatosan átadtunk. Ezeket a, a költségek szempontjából eddig ö, a felhasználók befizetéseiből tudtuk finanszírozni, de hogyha ezt nem tudjuk folytatni, akkor további adófizető forintokat kell majd ebbe bevonnunk, úgyhogy át kell gondolnunk azt, hogy milyen mechanizmusokat kívánunk létrehozni, hogyan akarjuk ezeket struktúrálni, ugyanis bizonyos funkciók már most is az EASA-nál találhatók, és korábban az Eurocontrolnál voltak. Nem hiszem, hogy Kascsuk úr által elmondottakat most kommentálni kellene, ugyanis olyan egy fontos politikai gondolatot is megfogalmazott. Denezis úr, nagyon fontos ugye az, hogy az emberi erőforrásokat az Európai Unió területén megőrizzük az egyik legfontosabb ebből a szempontból a légirányítók munkája. Amennyiben megvizsgáljuk az Egyesült Államokban érvényes rendszert, és összehasonlítjuk az európai rendszerrel, nincsenek annyian az európai kollégák, mint az amerikaiak, de az európai rendszer mégis sokkal olcsóbb és hatékonyabb. Egész egyszerűen azért, mert máshogy szerveztük meg. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi csökkenteni szeretnénk az emberek számát, itt nem erről van szó. Azt szeretnénk, hogyha hatékonyabbá válna az európai rendszer. A szerződés szegés eljárás ezt a következő időszakban tovább fogjuk folytatni, párhuzamosan az új jogalkotási vitával, de azt hiszem, hogy ez az egyetlen egy fegyverünk a funkcionális légtér blokkok tekintetében. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy itt Ezt a szerződéssegési eljárást megfelelően ki tudjuk aknázni, ebben nagyon aktívak vagyunk, és mindenféleképpen a bizottság e tekintetben a szerződés őre szerepét maximálisan el akarja látni. Ami pedig a légtér kihasználást illeti, itt a légtér fokozott, rugalmas használatáról van szó. Nagyon sok teendőnk van. Már eddig is megvalósult valamelyest a rugalmas légtér használat, és ebben nagyon nagy szerepet kap az Eurocontrol, mint hálózat irányító, hálózatmenedzser. Meissner asszony az utolsó ponttal kezdeném. Olaszország, Franciaország közötti együttműködés. Az egységes légtér kettő esetében nem definiáltuk megfelelően a fabot, úgyhogy e tekintetben mindenkivel együtt kell működnünk, akár akarják, akár nem. A SESZ 2 plusz javaslat pontosan a rugalmasságról szól, a rugalmassá tételről. A FAB struktúra mellett esetleg lehet-e észszerűen kialakítani egy másik struktúrát, és egy másik kérdés kapcsán már erre reagáltam Gros úrnak is. Foster asszony, én értem a waffle shop, a csoki bolt szót, és gyakran engem is legalább annyira frusztrál ez az egész, mint önt. És én amit éreztetni akartam önökkel, hogy ez egy nagyon lassú folyamat volt, semmiféleképpen nem elégedhetünk meg, de történt valami elmozdulás, és az elmúlt évek során, ugyan egy kicsikét később, mint gondoltuk, láttuk jeleit a javulásnak. Itt mondhatja azt, hogy a, és ez talán az ön álláspontja, hogy a pohár háromnegyedig üres, én inkább azt mondanám, hogy majdnem félig tele van. Nyilván arra törekszünk, hogy egy kicsikét jobban megtöltsük ezt a poharat, további javaslatokra törekszünk, és időközben pedig a, a szabálysértési kötelezettségszegési eljárást folytatjuk. Elnök, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és ilyen széles körűen felvázolta a témával kapcsolatos kérdéseket. Köszönöm szépen a kollégáknak is a jelenlétet, különösen az irányomban tanúsított türelmüket, köszönöm a tolmácsok munkáját, és akkor három órakor folytatjuk